Okay. Let's, let's get down. Rendben, lássunk hozzá a munkához megint. Kérem mindenki üljön le és lehetőség, hogy maradjon csendben. Minél hamarabb elcsendesednek, annál hamarabb kezdünk, és annál hamarabb be is fejezzük. Okay, I, I, I don't intend to... Nem akarok kiáltozni itt. Köszönöm. Hatosnak René Pornál tartunk. Európai Statisztikai Tanácsadói Hivatalba delegált Európai Parlamenti Képviselő kinevezése címmel. Mint délelőtt tájékoztattam önöket erről, ki kell jelöljünk egy szakbizottsági tagot, akik intézményüket képviseli. Engem jelöltek 2008 utánra, ám az egyre szaporodó szakbizottsági elnöké teendő miatt úgy gondoltam, jobb lenne, valaki más képviselne bennünket ott. Edward Cicluna volt az, aki jelölése került a koordinátorok részéről, mihez szavaztunk ebben a kérdésben, átadjuk annak a szavazásnak az eredményt az elnök a kértekezetének, aki formálisan dönt ebben az ügyben. Nyilván csak rábulintanak majd. Tehát kérdésem, hogy vajon most egyrészt elfogadjuk-e Edwardot közfelkiáltással jelöltként? And Many, many happy hours. Sok boldog órát kívánok a statisztikával való foglalatoskozáshoz. Nagyon fontos, nagyon érdekes dolog a statisztika, és nagyon örülök annak, hogy Edward szakértelmével felruházott emberünk képvisel bennünket majd azon a, abban a fórumban. Ő minden statisztikai dossziéban részt vállalt, és nagyon sok hasznos dolgot tanultam én is ezeken az üléseken, amelyet a jogalkalmazás, a jogalkotás során nagyon hasznosan tudtam forgatni. Nem hiába való erőfeszítések ezek tehát. Most pedig 8-as napirendi pontunk, érkeztünk, ez nem más, mint elhalasztása a CRD 4-esre vonatkozó szavazásnak, de ott már Karasznak adnám meg a szót, aki jelentéstevő, aki röviden tájékoztat bennünket a helyzet állásáról. Ja, meine Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten... Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, képviselőtársak! Ahogy mindannyian tudjuk, itt a jogszabály, illetve az irányelv a CRD 4-es ügyében az egyik nagyobb jogszabály ról van szó, mely összefügg a pénzügyi válság kezelésével, illetve a pénzügyi stabilitás erősítésének céljával. A saját tőkekövetelmények tekintetében is kifejezés nyert ez. Ez mutatja azt is, hogy 95 módosító érkezett ehhez az anyaghoz. Mutatja fontosságát és aktualitását. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak, az asszisztenseknek, saját hivatalom dolgozóinak, akik nagyon sokat dolgoztak azon, hogy mára kiérlelődjenek a súlypontok, ezeket meg tudjuk egymással beszélni, és köszönöm, hogy sikerült közös eredményeket kidolgozni. Az is tény azonban, hogy csak ma délre sikerült a nagy, legnagyobb nyitott kérdéseket lezárni, holott minden nap dolgoztunk ezeken. Annak érdekében, hogy az árnyékelődőknek is legyen ideje ahhoz, hogy ne csak a kompromisszumos módosítókat megtárgyalják, hanem összeállíthassák a szavazólistát is. A frakciókon belül ezt meg tudják beszélni, és tudjanak egyeztetni. Ennek érdekében kérjük azt, hogy ma még ne szavazzunk, a hét végéig én minden módosítót, kompromisszumos módosítót és azok kapcsolatos módosítót kiküldök önöknek. Ezért kértek az árnyékadók is arra, hogy terjesszem be a, a halasztási kérelmet, hogy a frakciókon belüli egyeztetés lefolyhasson. Jövő héten türkiszét lesz, azt követően szavaznánk tehát a szavazás dátumát most nem tudjuk ö, még lekötni, ám a parlamentnek van egy világos közös álláspontja, és a tanácssal folytatott tárgyalások ennek alapján elindulhatnak. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy meg vagyok győződve arról, hogy minden kérdésben van többség a parlament részéről. Nem arról van azonban szó, hogy egyes kérdésekben az egyik vagy a másik frakció többséget szerezzem. Sokkal inkább az a cél, az a tém, hogy egy közös álláspontot alakítsunk ki az Európai Parlament egész részéről, ezt tudjuk az asztalra tenni, és így módon a saját kezdeményezésű jelentést négy-öt frakción is túlmutató többség tudja előrevinni. Egy ilyen kényes kérdésben itt nem szabad a, a hiúság, meg a 15 plusz 1-es elv alapján haladnunk, hanem a lehető legjobb, tárgyszerű, szakszerű megoldásra kell törekednünk. Le kell zárnunk egyszerűs ezt a kérdést, és arra kell törekednünk, hogy a lehető legnagyobb többség tudja támogatni ezt a végeredményt, hogy ne ezt a semmit. Ezek fényében kérem a szavazás elhalasztását, hogy az árnyékeladóknak megadjam az időt, a közösen kialakított irányvonal a frakciókon belüli közlésére is. Hogy mi ez az alapkonszenzus, nos, erről már beszéltem, a kockázat, tehát a kockázati súlyozás, a KKV kockázati súlyozása és a harmadik küszöb tekintetében kell nagyon világos többséget kitalál, kialakítanunk, és világos álláspontot kialakítanunk a válságkezelés, a CRD-n belüli kezelését, illetően a bizottság tervei alapján. Megtaláltuk a módját és útját annak, hogy a szabályozás differenciálását meg, tudják, meg tudjuk oldani a banki modellek alapján, két területre vonatkozóan, a leverage ratio és a Stable Funding Ratio alapján megtaláltuk a megfelelő módszertanokat összefüggésben azzal a, a shadow banking kezelésében, és nagyon világos konszenzus alakult ki a prémiumok kifizetése tekintetében, a legutolsó alkalommal erről beszéltem, és ma egy kétórás ülést követően az adóságok kockázati súlyozása tekintetében tudtunk dűlőre jutni, és a szekuritizáció differenciált értékelését tárgyaltuk meg. Ezen megbeszélések alapján az árnyék előadókkal a hét végéig ki tudunk dolgozni egy olyan javaslatot, amelyek alapján kompromisszumok fogalmazhatók meg, és amely alapján a frakciók össze tudják állítani szavazólistájukat. Azt kérem, hogy most ne kezdjük előre tárgyalni a Bázel 3-ast, hanem ezen javaslatok alapján a közös konszenzus célja érdekében folytassuk tovább a munkát, annak érdekében, hogy tárgyaló képesek legyünk a tanácssal való ütközés során. Ha nem szabad az egyéni, csak az egyéni érdekekre koncentrálnunk, mert ha mindenki csak százszerzelőkig a saját érdekéhez ragaszkodik majd, akkor nem tudunk konszenzus kidolgozni, ez napnál is világosabb. Azok az elvek, amelyek 2010-ben megfogalmazódtak, nem kértőződöttek meg azóta, és ennek alapján a szakbizottságban egy közös irányvonalat, döntésképességet és jó tárgyalási alapot tudunk kialakítani a tanácssal szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ottmar köszönet munkatársaidnak, a titkárságnak, az árnyékjelentés készítőknek és munkatársaiknak, mert nekik köszönhető, hogy ilyen gyorsan elkészült ez a munka. És azt hiszem, hogy ilyen, ilyen arra való tekintettel, hogy milyen sok mindent kellett ennek e, átfognia, végül is fénysebességgel dolgoztunk. A következő napi rendi pont a kettős csomag, és Jean-Paul kért röviden szót. Elnök asszony, nagyon rövid leszek. Egyetértésben a másik jelentés készítőjével, Eliza Ferrarával, szeretnénk, hogyha kettős csomagról elnapolás történne, mert még módosítanunk kell egy kicsit a témát, mivel nagyon fontos témáról van szó, csak így tudunk komolyan dolgozni, úgyhogy kérjük, hogy ne ma szavazzunk ebben a témában. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor most szavazni fogunk a 11-es napi rendi pontról. A pénzügyi tranzakciós adó közös rendszere a 2008 per 7-es LK irányelv módosítása, Anni Podimata az előadó, és gondolom ő is szeretne röviden szólni. Köszönöm, Sharon! Nem akarok itt politikai megjegyzéseket tenni, csak szeretnék köszönetet mondani minden árnyékjelentés készítőnek a munkájukért, és a rendkívül produktív együttműködésükért. Külön szeretnék köszönetet mondani egyiküknek, Miguel Portásnak, akinek a munkája és segítsége rendkívül sokat jelentett a jelentés végleges formába öltésekor. Úgyhogy el szeretném mondani, hogy mennyire sajnálom, és mennyire együttérzek családjával és kollégáival, mert annak ellenére, hogy az álláspontjaink mások voltak, minden kettőnknek az volt a feladata, hogy az átlag emberek életét javítsuk. Köszönöm szépen. Thank, thank you very much. Um... Nagyon köszönöm, és ahogy bizonyára tudják, ma délelőtt egy perces néma csenddel adóztunk Miguelnek, aki sajnos tegnap mindannyiunk ö, szomorúságára tegnap meghalt. Úgyhogy most akkor szavazni fogunk. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Kérem, ellenőrizzük. Kérem, mindenki nyomja meg a mosolygós gombot, vagy a nem mosolygósat, ha Markus Fabernek hívják. 29-en elégedettek, 5-en nem, 7-en pedig nem nyilatkoznak. Jó, akkor 13, 14, 15, 16-os módosítóindítvány mellett ki van, ellene tartózkodás, jó, elutasították. Nem, azt hiszem egyértelmű volt. 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 76-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 80 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 82 mellette, Szeretném a kezeket látni, nem pedig a hüvelykújjakat. Tehát 82-es mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva. 83 mellette ellene A 82-est ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Tehát a 82-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 15 igennel, 26 nemmel tényleg elutasítottuk. 83 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nem nagyon látom az kezeket, 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86 és 15-ös mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88 szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 88-ast a szóbeli módosítóval. Mindenki szavazott? Még három szavazatra várunk. Ha igen, akkor lezárom a szavazást. 20-20 arányban két tartózkodással elutasítottuk. 96 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 98 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 103-ast. A 103-asnál tartunk, azt ellenőrizzük. Még három szavazatra várunk, hogyha szavaznak. Jó, lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. 20-22 arányban. 104 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 107 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 108 és 109-es mellettük, ellenük, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de nem nagyon láttam a kezeket, úgyhogy ellenőrizzük. Biztos vagyok benne, hogy elutasították, de nem tették fel a kezüket. Lezárom a szavazást. Na, várom a meglepetést, lezárom a szavazást, remélhetőleg. Igen, elutasítottuk. 110 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 121 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 123 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 125 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 126 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 127 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 128 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imkó 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 129 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 130 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 131 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 133 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 134 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 135 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 137 mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk, 139 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 140 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 141 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 142 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 143 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Imko 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 145 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 147 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Imko 20 mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük az IMCO 20-as. Lezárom a szavazást. 25 igennel, 17 nemmel elfogadtuk. 148 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 149 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 150 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 151 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 152 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 153 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 155 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 156 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 157 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 158 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 159 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 160 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 161 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 162 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 163 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 164 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 165 mellette, ellene tartózkodás azt hiszem elutasítottuk, mert közben itt volt, aki meggondolta magát, Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a 165-öst, majd nem biztos vagyok benne, hogy elutasítottuk. Lezárom a szavazást. Jócskán elutasítottuk, ezt gondoltam. 166 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 168 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 168-ast. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 178 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 179 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Deve 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 36-ost. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük akkor a 37-es még egyszer. voted, votes closed. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítottuk, 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Imko 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 41 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 42 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Imkó 7 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 48-ast, mert most egész másképp szavaztak. Has everybody voted? Votes closed. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezért okafogyottá válik a DEVE 3-as. Így kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imkó 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Deve 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Imkó 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellene ellenőrizzük a 18-ast. Megint másképp alakult a szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ah, leszavaztuk 21-21 arányban. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a módosított szövegről a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 31 igennel, 11 nemmel és tartózkodás nélkül. Tessék, ott már. Okay, so it's 32 in favor. Jó. 32 igennel, 10 nemmel. Azt gondoltad, hogy az én nevem van rajta, tudom. A jogalkoti állásfoglalásról nyitom meg a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30 igennel, 11 nemmel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 Okay, with those who are... Kérem szépen azokat, akik szeretnék elhagyni a termet, hogy hagyják el a termet. Még kis időt is hagytam, hogy csöndesen hagyják el a termet. Nem azért hagytam időt, hogy beszélgessenek, mert nyilván önök számára ez nem volt ilyen világos. Now, if those who are leaving could do so. Kérem, hogy aki elhagyja a termet, az csöndben tegye ezt. I, I would like you to be quiet before we restart. Kérem, hogy csöndesedjenek el. Csak akkor tudjuk elkezdeni az ülést. Please, there's still quite a few conversations going. Még sajnos sokan beszélgetnek, kérem, hogy a folyosón folytassák a beszélgetést. Right, thank you. We're now moving on to agenda points 30. Következik a 13-as és 14-es napi rendi pont. A MIFID kettesről fogunk beszélni, és jelentéstervezetet fogjuk megvitatni. A jelentéstevő Markus Ferber, tessék Markus. Ja, vielen Dank, Frau Voss. Köszönöm, elnök asszony, képviselőtársak. Az elmúlt hónapok egy kicsit sok munkát adtak nekem a MIFID tárgyában, és örülök annak, hogy ezt lezártam, és az intenzív munka eredményét önök elé tárhatom. Örülök annak is persze, hogy az érdekelt körök is megtettek mindent annak érdekében, hogy mielőbb hozzá jussanak a jelentés tervezethez. Remélem itt is ülnek az érdekelt körök, és tudunk velük szó, szót váltani majd ebben a témában. Azt gondolom, emlékeztetnünk kell a kérdése kapcsolatban újra és újra arra, hogy ez a döntés, amelyet a G20-ak hoztak Pittsburghben ez év, vég, ez év végére, szabályozást irányzott elő, hogy ne maradjon egyetlen szabályozatlan piac és termék sem. Ez a, a, a mag eleme az európai jogalkotásnak is ezen a téren, az, hogy a pénzügyi ö, eszközök piacáról szóló irányelv és szabályozás megváltozzék. Nem egyszerű téma ez, emlékeznek rá, hogy a bizottságnak is némi idők betellett, hogy beterjessze javaslatait. Többször is halasztást útra került, aztán októberben végül beterjesztették ezt, és jelentéstevőként én is érzekeltem, milyen hatalmas munka rejlik e mögött, hiszen nagyon sok témát kellett feldolgozni e javaslat elkészítéséhez. Röviden szeretném mutatni jelentésemet. A, az irányelv első körben az alkalmazási kört és a kivételeket érinti. Viszont a kevés kivételt akartunk előrányozni, a G20-asok meg, által meghatározott célnak megfelelően. En, így akartuk tehát eljárni. A meghallgatás is megszerveztük a témában, és a kérdőívek, amelyeket interneten kiküldtünk, nagyon sok választ kaptak, és az első januári eszmecsere során kiértékeltük ezeket. Nagyon fontos arra is utalni, hogy lehetőleg minden kereskedés amely a MIFID, amely lezajlik, a MIFID világen belül, körén belül történje lebonyolításra, megfelelő dokumentum, dokumentálással. És aki kivételt kér, annak megfelelő procedúrának kell alávetni magát, hogy egy kivételes kivételt megkapja, hogy elfogadható okoknál fogva adódik ez. A MIFID, aki a MIFID világába kell vezetni az emissziós ö, tanúsítványokat, hát ezek nem pénzügyi termékek, ha viszont azok, akkor az, akként kell kezelni ezeket. És ilyen értelemben, ha pénzügyi eszközökként kezelik őket, akkor a MIFID hatáskörébe esnek. Fontos erről beszélni, mert az Ipari Szakbizottság is ö, fontos szerepet játszott. Itt, és nem arról van szó, hogy a reálgazdaságot akarnánk sérteni, hanem arról, hanem ha valami ha valami bankszerűen viselkedik, akkor bankszerűen kell szabályozni is és a jelentéstervezetben ezt az elvet követtem. Az elmúlt hónapokban nagyon sok tárgyalást folytattam ebben a kérdésben, nagyon sok mindent megvizsgáltam, és nagyon sok mindent megállapíthattam. A, nem sok különbség van a között, amit a bankok tesznek, ám a jelenlegi MIFID által meghatározott kivételek nem estek szabályozás alá, és ezt a joghézagot le kellett zárnunk. Ez volt tehát az egyik feladat. Ami a piacos struktúrákat illeti, ez a legvitatottabb kérdés az, hogy szükség van-e új kereskedési helyre az OTF keretében, összefüggésben a Swinburne jelentéssel úgy döntöttünk, hogy nincs szükség pótlólagos szervezetkereskedési rendszerre, és meggyőződhettem arról magam is, e tárgyalások során, hogy ahogy a MIFID-en kívüli kereskedéseket be akartuk hozni a MIFID hatája alá, ez nem indokolja egy új kereskedési rendszer létrehozását, a non-equities-re vonatkozóan is, a már múltozó, a már működő multilateral trading facility az MTFF-eket nem lehet OTF-re degenerálni, tehát a pótlagos platformok hozzáfűzése nem jelenteti azt, hogy eltűnik egy piac. És az ágazatban való fejleményeket tovább kell majd vizsgálni egy review zár, záradék keretében. Annak érdekében, hogy minden jövőbeli kereskedést, ami fit határa hozzunk, de nincs szükség arra, hogy szervezet, új szervezetkereskedési rendszer jön létre aztán a befektetők védelme is nagyon fontos tényező. Több tagállamban folyik vita arról, különösen a pénzügyi válságot követő időszakban, hogy nem megfelelően átláthatóan adtak tájékoztatást a befektetőknek, nem állt rendelkezésre információ úgy, ahogy ez szükséges lett volna. És az is felmerült, hogy a tanácsadás információ minősége javításra szorul. Az Európai Bizottság javaslatában abból indul ki, hogy egy, van független tanácsadói fórum, amely az eladott termékek után nem kaphat ö, juttatást vagy honáriumot, csak a, a tanácsadói ügyfél fizethet neki. Ám ez kimondja ugyan, de a, az információ minőségéről nem mond semmit a javaslat. Tehát van egy bank munkatársa, vagy egy független pénzügyi tanácsadó adja az információt, ez is fontos látni kell, és majdnem minden tagállamban egyhangú vélemény alakult ki, hogy bizonyos volumenek fölött nem lehet független tanácsadást adni. A kis megtakarító védelméről tehát nem gondoskodott elégséges módon a bizottság javaslata, ezért javasoltuk azt, hogy legyen különbségtétel, és az átláthatóság kulcs elemei valósuljanak meg, valamint a megfelelő dokumentációs igény a ö, befektetői tanácsadás keretében. Nem csak, nem csak telefonfejezés, hanem más lehetőségek is legyenek. Ö, például jegyzőkönyv révén is lehet dokumentálni azt, hogy a tanácsadás hogyan történt, és a, taná, a tagállam döntett afelől, hogy a két opció közül melyiket alkalmazza a joggyakorlatában. Tehát számomra a minőség, a minősége a tanácsadásnak a fontos, és nem a formája, nem a jogi formája, az, nem az, hogy hogyan történt a tanácsadás a, a befektető számára, amely megfelelő védelmet nyújt számára. A MIFID egyel kapcsolatban van még egy téma, amelyet, ö, amelyet ugye figyelembe vettem, ám, ám nagyon keményen támadták, az algoritmikus kereskedés, és azon belül jönhet magas frekvenciájú kereskedés kérdésköre. Igyekeztünk, mivel a bizottság nem sok megoldást kínált a javaslatában erre a kérdéskörre, igyekeztünk jobban meghatározni, mi lehet a magas frekvenciájú kereskedés, és egy olyan definíciót határoztunk meg, amelyre vonatkozóan magas frekvenciájú stratégia írható meg. Mind a kettőt figyelembe kell venni. Ha megvizsgáljuk a helyzet, megállapítható, hogy itt az 90%-on a megrendeléseknek a végrehajtás előtt visszavonásra kerül. Tehát nagyon gyorsan piacra dobják ezeket a kereskedési igényeket, és nagyon gyorsan ki is vonják ezeket. Éppen múlt héten a vitával kapcsolatban a Market Reviews Directive vitája során a arról, hogy a magas frekvencia ügyleteket szabályozni kell, megfelelő díjstruktúrát kell bevezetni a kereskedési helyeken, ami azt jelenti, hogyha megfelelő számú megrendelést adnak ki, aztán törölnek, ez elér egy bizonyos küszöbértéket, akkor egy pótlagos díj válik esedékesé, és egy olyan díjstruktúra alakítható így ki, hogy a magas szintű technológiák alkalmazását megengedi, és a, ez a plusz díjak kiszabását lehetővé teszi a technológia az ilyen magas frekvenciájú ügyleteknél. Aztán egy másik kérdés a lassítása a magas frekvenci ügyletek lebonyolításának. Itt lehetnek olyan felügyeleti struktúrák, illetve a kereskedési helyek kezelői, irányítói részéről lehetne egy minimális, egy 4-5 millimásodperces úgymond fenntartási vagy lassítási ö, időszakot meghatározni az ilyen ügyletek kezelésében. Nem csak az ESMA és a bizottság delegált jogi aktusa révén, a technikai sztenderdek kialakítása révén lehet megfelelő játékszabályokat kialakítani, hanem mi az Európai Parlament is beléphetünk megfelelő javaslatokkal ennek szabályozásába. Nagy téma ezen túl az egész MIFID és MIFIR világában a harmadik államok kérdésköre. Több témakörben beszéltünk már a harmadik államokban levő szabályozás definíciójáról, a hedge fundokkal kapcsolatban is megtörtént ez legutoljára, az OTC származékos ügyletek kapcsán került erre sor, szerintem szükséges, hogy egy koherens, koherencia jön létre a harmadik államokra vonatkozó szabályozások, illetően egy, egységes rendszer jön létre és kerüljön alkalmazásra. Azok a modellek, amelyekről már tárgyaltunk, az OTC derivátumokra koncentráltak, hiszen ezek felelnek meg legjobban ennek a kihívásnak. További téma, amely nagy érdeklődésre tart számot, a valós eh, határidős piacok szabályozása. Úgy gondolom, megállapíthattuk, hogy ezek nagyon instabil, volatil piacok, és ennek kihatásai vannak. Remélem, hogy nem zavarom önöket a beszélgetésben, azzal, hogy itt mondom a magamét. Tehát a tényleges határidős piacokon nagyon magas ez a volatilitás, az elmúlt években ennek voltak kihatásai, ez megmutatkozott, és végső soron más eszközökkel kellett kiegyenlíteni ezeket az ingadozásokat. Például a 2008-as élelmiszerár ingadozásra mindenki emlékszik, azon év nyarára, amikor az Európai Unió programokat kellett indítson a helyzet kezelésére, tehát ez jól mutatja, hogy szükséges az Európai Bizottság javaslatának további ö, szigorítása, élesítása. A bizottság azt javasolja, hogy pozíciós határokat vagy alternatív intézkedéseket vezessünk be. Az alternatív intézkedéseket meg kell vizsgáljuk, de ha nem tudunk észszerű alternatív intézkedéseket beteremteni, akkor a pozíciós limitek megszervezésének lehetőséget kell megvizsgálni a tényleges határdős piacokon, ezt a jelentésemben is, és átvettem ezt a gondolatot, hiszen különbséget kell tennünk, hogy egy olyan pozícióról van ez szó, amely kockázat csökkentő szándékkal jött létre, vagy egy reál érdek kapcsolódik egy, egy, egy árucikhez, tehát itt más intézkedésre van szükség, mint a másik esetben az az ESMA képviselővel Párizsban tárgyaltam erről a kérdésről, világosá vált, hogy különféle termékre és termékek piacok között éles különbséget kell tennünk, ám mindenképpen sürgető, hogy megfelelő szabályozást jöjjön létre a megfelelő kereskedési helyekre vonatkozóan. Még egy aggályokra okot adó téma, mert a bizottság nem eléggé nagyra törően célozta meg az adatkonszolidáció kérdéskörét a javaslatában. Természetes az, hogy történeti visszatekintésben az adat alapok a tagállamok egyes kereskedési helyen meglehetősen szétaprózódottak. Az arbitrás ügyletek az Európai Unión belül, ha ezeket csökkenteni kívánjuk a lehetőségek szerint, és a MIFID ezt a célt is be kell töltse, akkor el kell gondolkozni afelől, amit a jelentéstevő, a Merkete Bűz Direktívre vonatkozó jelentéstevő javasolta, hogy láthatóvá tegyük ne csak egy tagállamon belül azt, hogy milyen események történnek, hanem a határon átnyúló összehasonlítás révén is megállapíthatóak legyenek ezek az esetek. Ez egy konszolidált adatbázis sürgető szükségességét veti fel. Itt némileg nagyra törőbben járhatnánk el, mint a bizottság javasolja, például a menetrendet, határidőket illetően is. Még egy téma, amely röviden szeretnék beszélni, akkor a vállalati irányítási szabályozások milyen ö, képesítéssel kell bírjon az, aki egy-egy kereskedési helyet vezet, irányít. A bizottság itt eléggé nagyvonalúan javasolt szabályozni, hiszen a vezetői funkciók ö, körében én némileg szűkíteném ezt a kört, hiszen ha valaki egy piacot szervez, akkor más felügyeleti bizottsági és irányító testületi helyekre, helyeket nem igen tölthet be szerintem. Aztán a bizottság vezeti definíciót a KKV a kis KKV piacokra szerintem az európai unió klasszikus KKV definícióját lehet alkalmazni itt is azok eleget tesznek a KKV-k igényeinek, szerintem azok a definíciók, és a tőkepiachoz való hozzáférésüket is segíthetjük így. Mind a két jog irány elvtervezet és jogszabály terület tekintetében az ESMA hatáskörének kérdése is felmerült. Mennyi standardet irányozzunk elő, a régi MIFID-ből mennyit vegyünk át, mennyit dolgozzunk át. Nekem horizontálisan is nagyon sok módosító utalt arra számomra, hogy először is az idő, határidők tekintetében némi leggyorsítani kellene a, a folyamatokat, és nem az idő majd begyógyít minden sebet, elv szerint kéne rendezni ezeket a dolgokat, hanem egyre törőben, ambiciózusan kell megfelelő határidőket meghatározni, másrészt a, a jogalkotó és a tanács érdekeit is szem előtt kell tartani, és egy olyan irányítást kell kialakítani, amely révén ezek a technikai sztenderdek is meghatározok. Röviden még szólnék a MIFID definícióról. el kell tenni, hogy mind a kapcsolatot kell teremteni a MIFID képviselők között és a bilaterális és multilaterális rendszerek közötti különbségtétel megfelelő definícióra is szükség van. Remélem, hogy támogatják majd ez irányú gondolataimat is. Tehát minden, ami, ami ez, a kereskedés helyen megtörténik, az a broker crossing network keresztül bekérne a MIFID hatája alá. Remélem, hogy ez is támogatásra talál majd az önök részéről a kereskedés előtti és utáni átláthatóság tekintetében a saját tőkéjű és a nem saját tőkéjű eszközök esetében ezen átláthatósági szabályokat ki kéne terjeszteni szerintem, és korlátozni kellene a non-equity termékek tekintetében, hogy a kereskedés előtti és utáni területen is javuljon az átláthatóság. Különösen arról van itt szó, hogy amikor OTC-kkel kereskednek, ezt már többször elmondtuk, újra elmondom, arra törekszem, hogy minden pénzügyi termék, és beleértjük ez alá az OTC derivátumokat is, a G20-ak által megkövetelt szabályoknak megfeleljenek, és a megfelelő MIFI struktúrákon keresztül kerüljenek ezek lebonyolításra. Szerintem ez mindenki számára támogatható, legitim cél. Különösen nagy érdeklődéssel kísértem azt a kérdést, hogy a hozzáférés hogyan alakul tehát a közvetlen hozzáférés a CCP-khez. Úgy hiszem, itt a diszkriminációmentes hozzáférés megteremtése kell legyen a cél, és az IMIA-ban született javaslatokat a MIFID-re is átprojektenném, hogy megfelelő koherencia érvényesüljön, ugyanaz a termék ne más és más szabályok alá essen. Aztán utolsó címszavam a termékek tilalmának ügye. A bizottság javaslata az ESMA-nak nagyon nagy hatáskört ad arra, hogy utólagosan betiltson bizonyos termékeket. Erre biztosan szükség van, akkor, hogyha egy termék ö, rendszer kritikai vagy rendszer kockázati veszélyeket vet fel, erre lehetőséget kell adni. Persze méltányos és arányos módon kell végrehajtani ezt meg kell vizsgálni, hogy vajon ténylegesen rendszerkockázati elemeket rejte magában egy termék, hogyha a betiltása felmerül. Ugyanakkor a meghallgatás során is például utaltak az élelmiszer jogokra, hogy a termék láncban is meg kell vizsgálni, hogy minden szabályt betartanak-e, és ez a pénzügyi termékekre is hasonlóképpen alkalmazható elv. Itt is meg kell legyen az a lehetőség, hogy megvizsgáljuk, az egész lámszalatot, és felmerül a, a gyanúj annak, hogy valami félre mehet. Nem arról van szó. Tehát kockázatmentes világ nincs, nyilván nem lesz, kiküszöböli minden kockázatot. Ám ha valami felismerhető módon ö, hibás, akkor azt ki kell tudjuk emelni, úgymond a, a termelési láncból, be kell tudjuk avatkozni ebbe a láncba. A magas frekvenciú kereskedelemben nem szabad figyelmen kívül hagyni, és én, mint mérnök, nem hagyhatom ezt szó nélkül, a közvetlen hozzáférés. Akkoriban ennek a felmerülése egy nagyon csobbant, úgymond, az állóvízben, hogy én köz, a közvetlen hozzáférés bizonyosítékben tiltanám. A következő napok során most specifikáljuk ennek mikéntjét, a már most, már most szabályozott a közvetlen hozzáférés bizonyos termékekben, ám ahol nem szabályozott ez, ott tiltani kellene. Az nem mehet úgy, hogy aki gyorsabban el tudja helyezni a megrendelését, az kap hozzáférést a piac, piachoz. Tehát így egy szörfer megvásárolja, úgymond, valaki kárára, aki nem fér hozzá a piachoz. Az nem megy, hogy ez olyan, mint a ketten bekapcsolják a villanyt, ám az csak annak gyullad fel a villanykörtéje, akinek a lakása közelebb van az erőműhöz. Tehát ez így nem megy, ez a mentes hozzáféréssel nem összeegyeztethető gyakorlat. Nagyon röviden ezt szerettem volna elmondani, ezek a lényegi pontjai annak, amit 300 ö, módosítóból ki tudtam szűrni és papírt tudtam vetni. Remélem, hogy a képviselőtársaim vitái tovább érlelik majd ezeket a pontokat is. Yes, thank you very much, Marcus. Köszönjük szépen, Markus! Most az elnékjelentéstevő következnek, először is eh, Robert a szocialisták nevében. Thank you, Sharon. Um, tout d'abord, je tiens à souligner... Köszönöm. Sharon, először is el szeretném mondani, hogy kiváló munkát végzett Markus Ferber. Én is ugyanolyan a hullámhosszon vagyok, mint ő, nagyon sok tekintetben. Uh, és megpróbálom meggyőzni frakciómat, hogy nagyon sok területen követni is tudjuk. Főleg az által említett célkitűzés terén, nevezetesen, hogy mi a kiinduló pontunk a Pittsburghi G20-akkal hasonló, hogy az összes piac és minden pénzügyi termék nagyobb átláthatóságot mutasson. Nos, el kell mondanom, hogy amennyire csak lehet, korlátozni kell a kivételeket. Azok a kollégák, akik az ipari idő bizottságban a Grammer jelentést olvasták el, aki szerintem ellentétes irányban indult el, mert ő több kivételt akar mindenféle téren. Minden ágazatban, Herbert nem ezt választotta, és én sem. A pénzvilág leg nem igazán ö, átláthatóbb ö, területe a tőzsdén kívüli tevékenységek. Ezen tevékenységek esetén amennyire csak lehet, a nyitott és átlátható platformokra kell törekedni, és persze maradnak még mindig a tőzsdén kívüli ügyletek, amelyek ugye működhetnek, de legalábbis jelentésre van szükség ezen a téren, főleg azért, hogy tudják az érintettek, hogy mi történik minden piacon, főleg a regulátorok. De ami a származékos termékeket illeti, és főleg ezeket a híres és elhírhesült tőzsdén kívüli termékeket valamilyen szabályozott piacon, vagy pedig átlátható platformon kell, hogy landoljanak. Az MTF-re szeretnék, és az új ö, OTF-ek kategóriáról néhány szót szólni. Markus azt javasolta, hogy az OTF-ek ne az equity kerüljenek egy ö, kalap alá, hanem a non equity -kel. Én azok közé tartozom, akik már az elején azon töprengtek, hogy vajon érdemes-e létrehozni ezt az új piaci kategóriát, és egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy csak a regulátorok életét bonyolítanánk, és a piac sem lenne eléggé átlátható. Úgyhogy ö, szeretnék én is módosítókat ö, benyújtani, nem csak azért, hogy támogassam Markus Ferbert elgondolásában, hanem a non-equitiket is tá- téri, ö, távolítsuk el, ne csak a tőzsdén kívül ügyleteket, hogy olyan műveletekre kerülhessen sor ezen a platformon, amire eddig nem. Ami a beruházók védelmét illeti, megint csak száz százalékban egyetértek előadónkkal, a lényeg a minőség, a beruházóknak nyújtott szolgáltatások terén Marad még egy nagy probléma, a magas frekvenciájú kereskedelem. Hát önmagában ez nem kritizálható, hiszen olyan világban élünk, amit egyre inkább az elektronika irányít, de ez a magas frekvenciájúnak nevezett stratégia szerintem nem szolgálja azt, amit a piacnak kellene szolgálnia, nevezetesen az árak valós jellegének kiderítését. A magas frekvencióval kereskedők általában 3 milli másodperc így tartózkodnak a piacon, és tudjuk, hogy mindez nem egy komoly dolog ilyen szempontból. Márkusz javaslatai jó irányban haladnak, még akkor is, ha arról vitatkozhatunk, hogy 500 milli másodperc alatti ö, ajánlat fenntartásával mi a helyzet. Minden esetre bizonyos ilyen megrendeléseket korlátozni kellene, és jobban megadóztatni azokat, amelyek nem komolyak nyilvánvaló jelleggel. Én ilyen jellegű módosítókat fogok benyújtani. Ami a többi részét illeti, van egy másik terület is, ami rendkívül aggaszt, az áringadozás. Az piacon, de más árucikkek terén is. Uh, nyilván különbséget kell tenni a termékek között, de úgy gondolom, hogy a jelenlegi forma egyfajta válasz csak, és valószínűleg van még más is. Most keressük a lehetőségeket, hogy lehetővé tegyük azt, hogy felvegyük a harcot az ellen, ami nyilvánvalóan most létezik ezen a piacon, akik az úgynevezett corneringgel foglalkoznak, és tisztességtelen helyzetet foglalnak el bizonyos termékek területében. Nem csak a fedezeti alapokról van szó, mert most ezek a fedezeti alapok például a kakaópiacon óriási mennyiségben jelen vannak, úgyhogy fel kell vennünk a szélsőséges spekuláció ellen a harcot, mert voltak már erre példák. Nos, a vita érdekében itt most lezárnám hozzászólásomat. Csak azt hangsúlyoznám, hogy Markus Ferber javaslata nevezetesen, hogy a regulátortól ne csak azt kérje, hogy betiltsa termékeket, hanem azt is, hogy a piacra dobás előtt értékeljék is őket. Egy nagyon érdekes elképzelés, ami megint csak jó irányba halad, mert ha egy termék már a piacon van, és azt tapasztaljuk, hogy káros, akkor néha nem túl késő, mert jobb későn, mint soha, vagy jobb előzetesen cselekedni, mint aztán utána valamit próbálni. Köszönöm szépen, azt hiszem gyakran vissza fogunk még térni erre a témára, ami néha nagyon speciálisan szakmai jellegű, de aminek bizony nagy a hatása több millió, milliárd ember életére, és főleg minden országunk, tagállamunk gazdasági életére. Köszönöm. Um, now I'll move on to... Köszönöm szépen, Ola Schmidt következik az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Próbálom az engedelmével felhasználni azokat a plusz perceimet, amik a múltkor maradtak. Megköszönöm Márkusznak, hogy ilyen jó és kiegyensúlyozott jelentést készített mindannyian tudjuk, hogy nagyon-nagyon fontos jogszabályról van szó. Január eleje óta jó magam és asszisztensem körülbelül 100 ülést tartottunk különböző lobbycsoportokkal, tájékoztató üléseket vettünk részt, kormányokkal, be, bankokkal, brókerekkel, fogyasztóvédelmi szervezetekkel egyeztettünk. Elnök asszony, Számomra muszáj, hogy találkozom ezekkel a személyekkel, hiszen rájuk, rájuk lesz hatással a jogszabály, és természetesen a szavazóimmal is egyeztetnem kell. Szeretnék köszönetet mondani Swinburne úr de, de, igaz, de, csoportjának azt, hogy elolvasta a 2000 oldalas dokumentumot, amiből készített egy zanzát, egy 200 oldalas dokumentumot, amit én magam elolvastam, egy egész hétvégét szenteltem ennek, hát a feleségem nem nagyon örült neki. Miután Aldez árnyék, Alde árnyéklentéstevő vagyok, három dologról szeretnék leginkább beszélni. Egy, hogyan lehet a versenyt fokozni különböző kereskedelmi platformok között. Úgy, hogy egy igazi erős európai keretet vezetünk be, és nagyon fontos az is, hogy az átláthatóságot növeljük a származott kötvények esetében, illetve figyelembe vesszük a különböző tagállami piacok specifikumait. A 766-os átláthatósági törvényről szeretnék utalni az Egyesült Államokban, aztán ott nagyon fontos a MIFID szempontjából a tisztességesség, az egyenlő verseny, az átláthatóság. Markus az OTF-et non-equity, eszköz, non-equity eszközökre is alkalmazná, és a rendszerszerű internalizálókra is gondol. Nos, én örülök az új kategóriának, de én úgy gondolom, hogy az equity is vonatkoztatni kell ezt. Szerintem nem egyes nem egyes eszközökre kell ezt korlátozni. Az OTF azt hiszem, hogy nagyobb átláthatóságot teremt, és a dark poolok és egyéb hálózatok számára biztosítja azt, hogy a szabályokat jobban kövessék. Az OTF a vég befektető számára is nagyobb választási lehetőséget ad, és világosabbak lesznek a nyilvánosságra hozzási szabályok is. Azt kell megnézni, hogy az equity, non-equity eset, különbség esetében eh, mi a helyzet az OTF-ekkel. Nos, meg kell különböztetnünk a szabályokat az alapján, hogy egy-egy eszköz mennyi likviditást tartalmaz, és azt gondolom, hogy a kiskereskedelemben sokkal szigorúbb szabályokat kell bevezetni. Markus az OTF kereskedelmet az SIN keresztül kívánja megoldani, ez szerintem problémákba ütközhet, mert egyfajta szuperkoncentrációs szabályhoz vezethet, és ez csökkenti a befektetők választási lehetőségét. Ennek az lesz a hatása, hogy attól függetlenül, változtatja meg a szabályokat, hogy egy-egy eszközt naponta ezerszer, százszor, vagy havonta egyszer bocsátanak piacra. Aztán a beszámolási kötelezettség is megváltozik, csak a leglikvidebb termékek képesek arra, hogy ezen követelményeknek megfelelnek, úgyhogy leginkább a kevéssé likvid termékek fogják ezt megszenvedni, például a KKV kötvények. Így aztán úgy gondolom, hogy ezt a, ezt a javaslatot módosítani kell, és az SI rezsimet kicsit rugalmasabbá kell tenni, hogy a likvidebb, likvid és kevésé likvid termékekre is alkalmas legyen. Aztán a tiltással kapcsolatban, nos, én úgy vélem, hogy az OTF-ekre vonatkozó tiltás egy kicsit problémás. Hogy finoman fogalmazzak, hiszen ez a tiltás túlságosan szigorú, és nehézé teszi azt, hogy az illikvid pénzügyi eszközök esetén megfelelően hatékonyan végrehajtsák a szabályokat. Ezért ezt is módosítani kell, így az illikvid ekvitások esetében is meg lehet oldani a kereskedelmet. Fontos az is, hogy a kliens elfogadja a matching tradinget, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak a kiskereskedelmet célozzák meg. A tulajdonos kereskedelemmel kapcsolatban azt gondolom, hogy itt föl kell függeszteni a tiltást, és az összeférhetetlenségi szabályokat is föl kell függeszteni, illetve meg kell változtatni, hogy leginkább a kliens érdekeit vegyük figyelembe. Itt is úgy gondolom, hogy meg kell változtatni, változtatni a célt, tehát nem a kis kereskedelmet kell megcélozni. Nos, fontos az is. Most nem, nem az én hibám, hogy ilyen sokat kell kritizálni, kedves Robert. Nos, Kérdés az, hogy hogyan lehet jobban védeni a befektetőket úgy, hogy eh, nem csökkentjük a befektetők választási lehetőséget. Nos, nem a viselkedésüket kell megváltoztatni, hanem azokat kell megvédeni, akik tanácsot kérnek. Márkusz, te is mondtad, hogy ez egy nagyon kockázatos ügylet, és nagyon sok a kockázatos termék. Azt támogatom, hogy, a, hogy bizonyos termékeket bizonyos kliensek felé kell eh, kell megcélozni, de nagyon fontos az is, hogy a, a tanácsadók és a bankok között is egyenlő feltételeket teremtsünk. Tehát nagyon fontos a befektetési tanácsban, tanácsadásban az átláthatóság, és ha ezt nem, így, ha ezt nem tesszük meg, az csak a bankoknak tesz jót, nem a befektetőknek, és rosszabb helyzetben hozza Európát. A KPMG az Egyesült Királyságban 2010. júliusában tanulmányt írt, és a tanulmány szerint a, a, megkérdezettek csak, csak elhanyagolható százaléka halandó, lenne halandó 100 vagy 200 do, fontot fizetni ilyen tanácsért. elképzelhető az is, hogy a kliens többet fizet a szolgáltatásért, nek egy kockázata van, csak azok fogják kifizetni a tanácsot, akik egyébként is tehetősek, tehát a gazdagok, azok pedig, nem, akik nem, eh, akiknek igazán szüksége lenne a tanácsra, a kevésbé tehetőség nem engedhetik meg maguknak. Úgy gondolom, hogy a tagállamok feladata az, hogy ezt, az erre vonatkozó szabályokat kidolgozzák, illetve egy megfelelő felülvizsgálati záradékot is kidolgozzanak. Az átláthatósági kérdéseket tudom támogatni a befektetési cégeknél, de úgy gondolom, hogy a portfólió menedzsmentben is ugyanezeket az átláthatósági szabályokat kell megvalósítani. Elnök asszony, hadd mondjam el azt is, hogy a befektetők pénzügyi oktatása, képzése rendkívül fontos, erről pedig sokszor elfeledkezünk. A nanekvitik esetében az átláthatóságot növelni kell. Úgy gondolom, hogy átlátható piacokon kell a pénzügyi eszközökkel kereskedni, és próbáljuk, ezt azt, próbáljuk azt elérni, hogy a post-trade esetekben is nagyobb legyen az átláthatóság. Sok kötvényt és származható terméket nagyon nagy volumenekben, nagyon nagy volumenekben kereskednek. Nem csak a hazámban fordul ez elő, amit, amiről beszélni fogok. Kisebb kormányok esetében tényleg nagyon fontos, hogy mi az egy, milyen egyensúlyt szabunk meg a likviditás tekintetében. Az ezzel kapcsolatos javaslatnak lehet nagyon rossz hatása a kispiacokon a likviditásra, így aztán úgy vélem, hogy kalibrálni kell a pre-trade, tehát a kereskedelem előtti uh, átláthatósági szabályokat, attól függően, hogy mennyire likvidek az eszközök. Az átláthatósági elvet már az első szinten meg kell állapítani, és kalibrálni kell ezt egy második szinten. Úgy gondolom, hogy a öm, professzionális felhasználók esetében is alkalmazni kell ezt. Aztán algoritmikus és magas frekvenciájú kereskedés. Márkusz úgy véli, hogy meg kell határozni az algokereskedelmet és a magas frekvenciájú kereskedelmet. Nos, a négyes cikkben van erről szó, de úgy gondolom, hogy a négyes cikket egy kicsit meg kell változtatni, hogy ez a gyakorlatban is használható legyen, és hogy kizárólag a magas frekvenciájú kereskedelem vonatkozó, ne az algo tradingre. Aztán 17.3-as cikk, ez lehet, hogy kontraproduktív, hiszen ez elriaszthatja a befektetőket, erről még beszélnünk kell. Aztán a közvetlen elektronikus hozzáféréshez féréssel kapcsolatos tiltás, nos, hát ezt meg kell még beszélni, nem tudok egyetérteni. Én a tiltásokat egyáltalán nem szeretem. Aztán Robert, Naked Sponsored access kapcsolatos tiltást tudom támogatni, itt egyetértünk. Ugyanakkor gond, tartom az 500 millisekundumos türelmi időt, honnan tudjuk, hogy pontosan mennyi ideig marad millisekundumon át érvényes egy megbízás. Ezt lehetetlen mérni. A felügyeleti szerv hogyan fogja tudni ellenőrizni, hogy senki nem szegi meg a szabályt. Úgy vélem, hogy egy díjat kéne megszabni minden egyes kereskedelmi aktusra, és bizonyos esetekben nagyon magas büntetés lehet kiszabni. Korábban McCarthy asszony is felvetette ezt. Hogyha a piacot nem megfelelően használják, akkor az ön irányelvének a felülvizsgálatával kell ezt megoldani. Még egy dolog, az ESMA és a felügyeleti szervek szerintem a jelentésben arról is kell írni, hogy ezeknek a szerveknek legyen meg a szükséges IT eszköztáruk, hogy el tudják végezni a munkájukat. A határokon átnyúló kiskereskedelmi felügyelet a feladatuk, ez pedig nem könnyű, hiszen ez hihetetlen volumenű elképzelhető az is, hogy az elsődleges piac felügyeletét a másodlagos piacnak adják meg bizonyos részvények eset, bizonyos százalékban. Fontos az is, hogy a, a volatilitásra vonatkozóan és szigorú szabályokat szabjuk meg. Aztán mindjárt vége. Harmadik országok, ez is érzékeny kérdés, nagyon fontos, hogy nyitottak legyenek a piacok, ezt már korábban is elmondtam. És fontos az is, hogy a különböző kereskedelmi környezeteket elismerjék a harmadik országok. Nos, akikkel egyeztettem, úgy vélik, hogy az EU-ban egy leányvállalatot megteremteni nem olyan egyszerű. Ennek azt mondja, végézetül hadd mondjam el azt, hogy rendkívül fontos azt a megfelelő egyensúly sikerüljön, sikerüljön megteremteni a pénzügyi piacok esetében, és ebben azt hiszem még Robertel is egyetértünk. Hogyha azt akarjuk, hogy Európa erős és versenyképes legyen, akkor a pénzügyi iparnak is erősnek és versenyképesnek kell lenni. Tíz évvel ezelőtt itt a szakbizottságban éltettük a pénzügyi ágazatot, és nem csak én tettem ezt, Robert. Nem voltam akkor egyedül ezzel. Még a szavazati listát is meg tudom mutatni. 40, 48 ilyen irányelv született. Jelenleg nem nagyon bízunk meg a pénzügyi iparban, és talán ez a, vagy a pénzügyi ágazatban, és talán ez a legnagyobb probléma. Még liberálisként is el kell ismernem, hogy néhány szabályra szükség van, de tisztességes és kiegyensúlyozott szabályokra, amelyek nem kontraproduktívak. Barátaim, azzal zárnám, hogy én és az ALDE nem tudjuk ne, nem fogjuk beadni a derekunkat, addig harcolunk, amíg a megfelelő kompromisszot el nem érjük. And, uh, as you this... Köszönöm, Ole, hogy mondottad. Általában nem kap sok időt, most járt, hogy megadjuk. Most viszont Pascal a zöldek nevében, vagy Kay, valamiért a zöldek állnak itt az élen, a listán. J'ai toujours pas compris. Köszönöm. Még mindig nem igazán éltem a logikát, hogy hogyan kerül a szó a konzervatívoktól a zöldekig. Na, minden esetre Robert Goebbelshez csatlakoznék Markus jelentését illetően, mert nagyon sok területen nagyjából egyetértek, és ezért nem akarok visszatérni rá, most, amikor szólok, mert túl hosszú lenne. És hogyha tényleg újra többségbe kerülhetnénk, mint ahogy a CDS-ről és a sortolásról ö, szóló szöveg esetében történt, nagyon örülnék. Csak egy-két dologra szeretnék kitérni, ami az OTF-eket illeti, a szervezetkereskedési rendszereket. Igaz, hogy azt mondtuk, hogy nem szeretnénk új kategóriákat, Szerintem ez jó elvi álláspont. Aztán hát majd látjuk, hogy a tárgyalások során milyen álláspontot tudunk kialakítani. Én úgy gondolom, hogyha ezeket a kötelezettségekre és a származtatott termékekre korlátozzuk, ez már minimális követelmény, és aztán ami a származtatott termékeket illeti, hogyha listázottak a szabályozott piacon, akkor miért kell már új kategóriát nyitnunk? Pedig mert ugye a származtatott termékeknek szabályozott piacon kell lenni az EMIR alkalmazásával. Úgyhogy úgy tűnik számomra, ha el kell fogadnunk az új OTF kategóriát, akkor kizárólag a, a, azon kötelezettségekre, e, kötvényekre kellene korlátozni, amelyek nincsenek szabályozott piacon, hogy elkerüljük azt az esetet, hogy egy új kategóriát hozunk létre. A másik dolog az OTC-kre vonatkozik, és itt teljes mértékben Márkus mellett vagyok, hogy mindent lefedjünk, ami a magas frekvenciájú kereskedést életi. Nos, nagyban egyetértek Oli Schmidt-tel, a magas frekvenciájú kereskedelmi piac nem jól működik. És ugye senki nem akar olyan piacot, ami nem jól működik, mindenki. Vannak olyanok, akik funkcionális és liberális piacot akarnak, valakik nem, de olyat, ami működik. Tehát amikor harma, három milliómodik másod, a másodperc három milliómodik töredékében dönteni valamit, ez vicces. Franciaországban például a nagy cégek akiket a leginkább érint ez a magas frekvenciájú kereskedés, attól tartanak, hogy ennek a gyakorlatnak milyen hatása lesz a saját áringadozásukra és a részvényeik árának átláthatóságára. Úgyhogy nyilván vannak olyanok, akik szeretnének jó működő piacot, vannak, akik nem. Tehát ezzel szemben viszont nem igazán támogatjuk ezt a magas frekvenciájú kereskedést. Hogy most 0,5 vagy mennyi a várakozási idő, nem tudom. Szerintem az elvel kapcsolatban kell dönteni, aztán majd megbeszéljük a számokat. Aztán egy másik dolog, akár a piacsal való visszaélés, vagy más témában, ami a bizottságtól jött, majd meglátjuk, hogy tudunk intelligensen együttműködni. A harmadik dolog pedig, ha azt akarjuk, hogy elkerüljük az állandó ágató, ágadoz, ingadozást, és hogy egy harmadik szám is legyen a, a, a pont után, akkor értelmesen kell eljárnunk, hogy legyen egy minimál érték, harmonizáljunk, hogy ne legyen konkurencia, a piacon. Úgyhogy én egy módosító indítványt ebben az értelemben fogok beadni, azon túl, amelyeket Markus Ferber a magas frekvenciájú kereskedelemmel kapcsolatban elmondott. Egy másik dolog, ami rendkívüli módon fontos számunkra, a nyersanyagok, az áruk területe, és nagyon örülök, hogy Markus Ferber jelentése megerősíti a bizottsági álláspontot, van egy olyan téma, ami szerintem legalábbis a javaslatunk az lehet, hogy ne menjünk túl messze, a definícióra vonatkozik ezen javaslatban. Az eredeti bizottsági javaslatban, hogyha valaki árukereskedelemmel foglalkozik, de kismértékben ennek az illetőnek a forgalmához képest, akkor kikerül ebből a körből. Persze ezt a kritériumot is figyelembe kell venni, de egy másikat is, nevezetesen, hogy az árupiacon ez az illető milyen szerepet játszik. Nyilvánvaló, hogy a nagy energiacégek például esetében a kereskedelem mondjuk a forgalmuk kis részét képviselik, de a piacon viszont óriási volumenekkel vannak jelen. Úgyhogy semmi oka nincs annak, hogyha szabályozni akarunk, hogy kizárjuk őket ebből. Azt hiszem lesz egy ilyen módosító indítvány is, amely lehetővé teszi azt, hogy az árukkal kapcsolatos szabályok lefedjék a leginkább érintetteket is ezen a piacon. Két-három gondolat volna még végezetés, végezetül. Az első az átláthatóságról. Adunk be majd módosítókat valószínűleg, hogy messzebb menjünk az, átlanul, az átláthatóság vonatkozásában a kereskedés előtt és utáni fázisra. Az is mit megint azt mondta, hogy végül is az átláthatóság elvileg jó, de hát megint nem működik. Mindig megdöbbenek, amikor a szabadpiac nagy védelmezői, akiknek mindig az a véleményük, hogy mások számára jó, meg minden oké, okay, de most nem. Végülis egy nagy piacon vagyunk, és gyakorlatilag szegmentáltak a tranzakciók. Holnap pedig nem fogunk egyetlen egy tőzsdét létrehozni egész Európára, úgyhogy tényleg szükség van arra, hogy a tranzakció előtt és után is átlátható legyen a helyzet, hogy biztosítsuk, ha más nem, de a jó és legjobb végrehajtást. Ma nagyon sok példa jut eszembe, ellenpélda, amely azt mutatja, hogy a legjobb kivételezés, a best execution nem létezik, mert nincsen átláthatóság és túl nagy a szegmentálódás. Azt gondolom, hogy azon túl, amelyeket eddig megfogalmaztunk javaslatként, még ha jó időben is, jó irányban is mennek a kereskedelem előtt és utáni átláthatóság javítása céljából, úgy gondolom, hogy mégis beadunk módosítót, de megtaláljuk a megállapást. Ami a fogyasztóvédelmet illeti, ez az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék. A bizottsági javaslat csak a független tanácsokat fedi le. Pedig nagyon sok tagállamban a piac zöme nem csak független tanácsadókból áll, hanem a bankokból is. És ott van a MIFID 2, illetve a MIFID 1 által szerzett tapasztalatok és az akkori szabályok, hogy az érdek ellentétet elkerüljük, hogy a fogyasztó és a beruházó vonatkozásában rendezzük a komissziókat. Tehát ezek a szabályok megvannak. Úgy gondolom, hogy jogos, újra föltenni a kérdést, hogy a de egy szabályait tényleg alkalmazásra kerülnek-e, ha nem, akkor mit hozzunk létre, hogy így legyen. Sőt, egy további esetleges szabály, amely pontosan a független tanácsadókra vonatkozna. Úgyhogy ilyen jellegű módosítókat is be fogok adni. De úgy gondolom, hogy összesség, összességében legyen az az eredeti bizottsági szöveg, vagy Markus jelentése, jó irányba haladunk, és gondolom, hogy kevesebb lesz a gond a megegyezés során, most egymás között, mint a tanácsal, mint ahogy ez már volt egy másik szöveg esetében is, ahol én tárgyaltam róla. Köszönöm szépen. The ECR, it's K. Köszönöm szépen, az ECR-t K képviseli. Azért az, az a gond itt a sorrendel, hogy az egyik frakció a parlamentben nagyon, nagyobb, a másik frakció meg itt a szakbizottságban nagyobb, ezért alternálunk. Az az előny annak, hogy én vagyok a második, hogy kevesebbet kell mondanom. Úgy tűnik, hogy ma a frakciók eléggé megosztottak, de valójában azt hiszem, hogy elég nagy a megegyezés közöttünk. Ez egy hatalmas dokumentum, és a nagyjával, a túlnyomó többségével szerintem mindenkit egyetért a frakcióban, ezt az összes árnyékletős tevő talán elismeri. Markus kitűnő munkát végzett, hatalmas az anyag, mm, rendkívül sok munka kellett ahhoz, hogy ez így összeálljon. Azt hiszem, hogy Markus és az árnyék jelentéstevők hivatalát el árasztotta ez a, ez a munka, úgyhogy a színfalak mögött hihetetlen erőfeszítéseket tudunk. Mi helyzet az equity-vel? Nos, egy előkészítő jelentést én írtam ebben a témában, úgyhogy úgy gondolom, hogy a magas frekvenciájú kereskedelmel kapcsolatban kéne egy, egy definíció, Markus is így gondolja, és szerintem nagyon jó kiindulási alap az, amit ő javasol. Megpróbálta a definíciót tehát. Aztán a D alapú javaslat, ezt is tudom támogatni, és úgy érzem, hogy ha piaci alapú a, a megoldás, akkor az számunkra elkép, elfogadható lesz majd. Talán nem meglepő, hogy kis gondot jelent, az, hogy ezt az 500 millisekundumos időhatárt megszabjuk, nem tudom, hogy ennek egyáltalán van-e értem, lesz-e eredménye, meg tudunk-e változtatni bármilyen viselkedést ezáltal. De talán a kollégák egyetértenek abban, hogy ha van arra bizonyíték, hogy ennek pozitív hatása van, vagy akár negatív hatása van, akkor nyilván ezt a bizonyítékot felhasználjuk majd munkák során. Egy nagyon komoly tanulmány van készülőben arról, hogy ez a késleltetés és a kísérletetés konkrét mértéke mennyire hasznos, tehát a tanulmány készül, a Foresight projekt, ről beszámolunk majd, illetve ezt megismeri majd a, a jelentéstevő, amint lehet, és szerintem az összes árnyékelentéstevővel együtt mindenki majd megnézi. Ez jó lenne, hogyha tények alapján tudnánk dönteni, nem a saját érzéseink alapján. Aztán Broker Crossing Networks kérdése. Markus tudja, hogy mi erről a véleménye a múlt ban azért támogattam az, ezt, mert úgy gondoltam, hogy ez a választási lehetőségeket növeli. Kilenc tagállama jártam eddig, és különböző befektetési csoportokkal tárgyaltam arról, hogy miért választanak bizonyos stratégiákat, mi, bizonyos kereskedelmi formákat, bizonyos, miért preferálnak bizonyos kereskedelmi szintereket, és általában azt mondták, hogy szeretnének választani tudni abban, abból a szempontból például, hogy pontosan milyen sorrendben cselekednek például magas frekvenciájú kereskedelem, stb. stb. Tehát az lenne a cél, hogy a befektetők dönthessenek arra, hogy milyen sorrendben lépnek. Nekem nincs erről külön véleményem, de hát a lényeg az, hogy a, a fogyasztó, illetve hát a, a vásárló, a befektető ebben a kérdésben tudjon dönteni, választani. Az OTF kategória non-equity esetében azt gondolom, hogy szükséges, és ennek a származási, származtatott ügyletpiacra is komoly hatása van, vagy származékos ügyletpiacra is hatása van. Úgy gondolom, hogy az OTF jó módja annak, hogy ezt a problémát megoldjuk, és ez a környezet nem kevésbé szabályozott, hogyha ugyanaz a funkciója, mint a többi kereskedelmi szintérnek, akkor ezt is ugyanannyira kell szabályozni, mint a többit. A non-equity az OTF non-equity részével az a gondom, hogy ez, ezek olyan megrendelések, amelyek vásárlótól vásárló, vagy fogyasztótól fogyasztóig hatnak. Tehát nem feltétlenül van itt közvetítő. Hogyha, hogyha mégis jelen van, akkor a saját tőkéjével könnyíti meg az ügyletet, saját tőkéjét fordítja erre, furcsa lenne, hogy azt mondanánk a közvetítőnek, hogy nincs arra lehetőség, hogy, hogy ezzel a tőkével szabadon rendelkezzen, meg kell vizsgálni, hogy, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Jó lenne, hogyha a vásárlókat védenénk. A client-to-client trade-et tehát valahogyan meg kell könnyíteni, kérdés, hogy milyen megfogalmazással tegyük ezt. Ha a bank egy bizonyos tőkét kockára tesz, akkor kérdés az, hogy ez propriety tradingnek számít -e? Szerintem ezt meg tudjuk oldani megfogalmazásban is. Pászkál említette a törzsnén kívüli ügyleteket, ellene volt, hát eh, ezzel nehéz így elviekben egyetérteni. Nos, ne, nem szeretném azt elérni, nem szeretném lecsönketeni senkinek a választási lehetőségét. Ne, nem lehet azt mondani, hogy a kívüli ügyletekre semmilyen szükség nincs, tudván, hogy a származhatott ügyleteknél ez egy nagyon fontos környezet, tehát a formális kereskedelmi környezeten kívül is szükség van kereskedelmi lehetőségekre. Az adatok minősége ezeken a piacokon nem jó, a non piacokon, és akkor megkérdezem a, a piaci szereplőket, hogy hozzanak fel példát arra, mit tekintenek normális kereskedelmi méretnek egyes kötvényeknél, nem igen tudták megmondani. 18 hónap kellett ahhoz, hogy hivatalos adatokat adjanak meg valami felelemzést. Úgyhogy hogy azt mondják, hogy minden kiválóan működik, ezt mondani a non piacon, hát egy kicsit túlzás enyhén szólva. Van mit javítani szerintem, különösen a kereskedés utáni átláthatóságnak sokkal több értelmet lehet adni, mint amivel most bír. És úgy tűnik, hogyha kalibráljuk a, a fix income space-t, <laughs> akkor sokkal jobb lesz a láthatóság, a hatékonysága az adott megosztásnak, anélkül, hogy bármi módon sértenénk a likviditás érdekeit a kötvénypiacon. Amerikában bizonyos termékekre egy Trace platformt alkalmazva jelentősen javították a, a kereskedés utáni átláthatóságot. Szerintem is nálunk is lehet javítani, és együtt tudunk fellépni ennek érdekében kollektív módon. A, a Caesar témájában folyó vita ügyeit kidomborítva, mielőtt az már alakult volna, folyt erről vita, ám ebből kivált a a kiskereskedelmi piac méret, meg a nagykereskedelmi piac, meg a köztes piac méret. Itt más és más kereskedés utáni jelentési kötelezettségek érvényesülnek. A legtöbb ilyen jelentést nagyon gyorsan meg lehet tenni a kereskedés után, így módon nagyon sok információt lehet a piacról beadni. A fix income-ra vonatkozó pre-trade-et illetően szerintem nagyon sok piac, ahogy Ole is beszélt erről, a kisebb kötvénypiacok esetében az államkötvényekre vonatkozóan van egy lehetőség a kockázatra, nem jól működne ez, ám a kiskereskedelmi méretű retail számú megrendeléseknél semmiféle probléma nincs senkinek szerintem. Lehet olyan megfogalmazást találni, amely megfelelő módon meghatározná, mit nevezünk kiskereskedelmi méretnek, és azon belül mi a kereskedés előtti definíció, tehát a kötvények piacára vonatkozóan javítaná a védelmet is, meg a láthatóságot is. És az utolsó gondolatom az vezet ez el, a, méghozzá a befektetővédelem gondolatához. Senki sem lep meg, hogy meglehetősen keményen lépek fel ebben a témában. A befektetőknek kell védelem, kell láthatóság, kell információ. És független tanácsadásra van szükségük, tudniuk kell, hogy valaki nem kap-e pénzt, több pénzt azért, hogy egy terméket jobban reklámoz, mint a másikat, amikor tanácsot ad. Úgyhogy ilyen módosítókat terjesztettem be, amely arra törekszik, hogy az európai belső piac normáit a brit gyakorlathoz igazítsa, a retail gyakorlatához. Saját tagállamoknak tudni hogy nagyon sok gondja van azzal, hogy a fogyasztókat nagyon rosszul kezelik, úgymond kezelték a múltban, rájuk sóztak termékeket. A bizottságtól kérünk javaslatot, hogy a MIFID javítása révén jobb fogyasztóvédelmet nyújtson. Tény, tény, látva a belső piacot, és azt, hogy legalább egy jogszabályos Nagy-Britanniában európai szinten, mint a brit jogszabályok, legalábbis helyén való, hogy a lehető legjobb közös fogyasztóvédelmi, betötővédelmi szintet alkalmazzuk a belső piac egészén. Amikor valaki bejön a brit piacra, jó lenne tudni, hogy eh, képzett tanácsadó-e, egyáltalán bíre eh, arra képzettséggel, hogy a legjobb befektetési eh, termékre vonatkozó tanácsot adjon a fogyasztónak, befektetőnek, és fontos volna, hogy minden retail terméket lefedjen a szabályozást, ne csak egyeseket. Mindegy, hogy mi a disztribúciós csatorna végső soron, az számít, hogy a befektők megfelelő korrekt információt kapjanak, megfelelő átláthatóság alapján mozogjanak, és tudják, mire költik a pénzüket és mire mennek a díjaik. Remélem, hogy sikerül meggyőznöm képviselőtársaimat, és ezen, ezáltal egy magasabb normát tudunk megcélozni, és én meg tudom győzni árnyék előtt társaimat is, meg magát Markuszt is, annak érdekében, hogy támogassák eh, a standardek, a normák emelését a fogyasztók védelme érdekében a 27 tagállam mindegyikében. Itt abba hagyom, rengeteg mindent tudnék még mondani, hatalmas téma ez, ám ezek a kulcsfontosságú elemek remélem, hogy továbbra is folyik a jó párbeszéd, az összes frakció között is sikerül a lehető legjobb gyorsabban és legjobb minőségben jóvá hagyni ezt az anyagot. Köszönöm, Jürgen az utolsó. köszönöm. Hogy ki is mondta, én is rövidre fogom, azért hozzászólni. Köszönet Markus Ferbernek. Még egyszer aláhúznám, hogy kiválóan jó volt az előzetes együttműködés, nagyon átláthatóan szervezte a, a megbeszéléseket, az üléseket, szerintem jó módszertan ez. Ezt szeretném itt újra hangsúlyozni. Civil szervezetek számára is lehetővé tette, hogy részt vegyenek az előzetes vitákban, eszmecserékben és frakciók részéről április 12-én konferenciát szerveztünk a magas frekvenciájú kereskedés és a spekulációk témakörében, és a jelentéstevő munkájába igyekeztük ezt becsatornázni, sőt, meglepően sok átfedés vélemény azonosság volt tapasztalható. Annak ellenére, hogy a, Zenesk, a Németországban a pártok milyen módon keményen vitáznak ezen kérdésekben, mi meglepően nagy egyetértésre találtunk nagyon sok témában ebben a körben. Ezt szerettem volna kiemelni e helyt. Néhány pontról szeretnék szólni először a magas frekvenciájú kereskedésről, elhangzott már, hogy milyen meghatározása legyen ennek. Nagyon fontos, hogy jó definíció szülessen, helyén való csak azt tudom hangsúlyozni, hogy az, hogy most 500 millisekundum legyen a, a minimális táv, időtáv vagy sem, én nem vagyok szakértő, majd szakértőkkel megbeszéljék. A nagyságrendjében szerintem ez, ez megfelelőnek tűnik, de meg kell határozni, hogy pontosan ez a, ez a szám megfelelő, de mondottam, nagyságrendjében szerintünk elfogadható. Aztán amellett törnénk lányzsát, hogy egy megfelelő, egy, egy városban egy kereskedés, kereskedés hely meghatározása egységes legyen. Aztán még egy pont, ahol kicsit messzebbre mennék, mint a jelentéstevő, az a magas keres, frekvenciú kereskedések, a, a, a, a határidős de műveletekben, itt, mutat, itt az áru tőzsdék volatilitását növelik ezek a kereskedési formák, ezért keményebben, élesebben kell fogalmazni ezek kapcsán. Ezen a területen, a konkrét területen erőteljesebben kell korlátozni a magas frekvenciú kereskedést, mint ahogy jelentéstevő javasolja mármint az áru-ösdék árutősdék határidős piacain. Aztán még egy árutősde kérdés, a spekulációról volt szó, hangsúlyozni kellene, azt is, amit Robert Goebbels kifejtett az imént, egy konkrétum a pozíciós limitek kapcsán a bizottság javaslatát határozottan támogatjuk, ám azt is javasolnánk, vegyük figyelembe azt is, hogy vajon ne lehetne két kategóriába differenciálni a köröket, tehát a kate- pozíciós limiteket kategóriák alapján. A civil szeretek közül sokan azt mondják, hogy ennek volna értelme, hogy a kereskedő kategóriákat vonatkozóan és pozíciós limiteket határozunk meg, lehetne különféle vállalatok, különféle jogi személyiségű szereplők alapján meghatározni pozíciós limiteket. Ez egy olyan történet volna, amely szerintünk további vitat, megvitatásra érdemes. Aztán a fizikai kereskedők kérdéskörében a biztosítási érdekek, illetve a, a, a, a, a tiszta spekulánsoktól való megkülönböztetése számunkra fontos volna, és nagyobb precizitással kéne megtörténjen. Szerintünk észszerű volna az is, hogyha az ESMA-nak lehetőséget biztosítanunk, hogy az amerikai felügyeleti hatóság, a TFTC ez hasonlóan a spekulációkkal kapcsolatban élesebb pozíciós limiteket vezessen be, azzal, a, azzal a feltétellel persze, hogy megfelelően definiáljuk az excesszív, a, a szélsőséges spekuláció fogalmát és, és tényét. Az OTF-fel kapcsolatban már elhangzott ez és az, csak azt szeretném jelezni, hasonlóan, ahogy Robert tette, hogy szerintünk nem feltétlenül belátható ennek a további kereskedős helynek a szükségessége. Le is mondhatunk erről szerintem, a saját kereskedés témája szerintünk egy másik platformba is betehető, de nem feltétlenül kap majd, na kapna ezt többséget ez a gondolat. De legalább felvetném e helyt. A pénzügyi termékek körében azt szeretném hangsúlyozni, hogy meg, megfelelő megközelítés. Ezt persze meg kell néznünk, hogy jutunk erre a célra, az ESMA számára is nagy kívást jelent ez a feladat, és ennek meg, ehhez megfelelően meg kell erősíteni az eszmát személyi erőforrásokkal is, hogy egy ilyen értékelést, előzetes értékelést el tudjon végezni ebben a témakörben is. Ez tehát ez nem feltétlenül lesz egyszerű, további lépéseket igényel, tehát amelyet egyébként támogatnánk. Fogyasztóvédelem, egy további pont, itt is, itt vagyunk talán legmesszebb az álláspontok. Olyan téma ez, ahol tovább, továbbra is bizonyítani kell azt, hogy valaki negatív tanácsot kapott, és ha az ügyfél kell bizonyítsa azt, hogy rossz tanácsot kapott, az nehezen végrehajtható. Tehát inkább amellett törnénk lányzsát, hogy fordítsuk meg a bizonyítás terhét, és ha a, a, a ügyfélnek az a benyomása, hogy rossz tanácsot kapott, akkor a bank bizonyítsa azt, hogy az ő tanácsa bizony jó volt. Erről persze lehet, ez egy vitatott kérdés, persze, ezt jól tudjuk, ám ez az álláspontunk. A telefon feljegyzések, telefonjegyzések, Márkusz azt javasolta, hogy ne feltétlenül ö, engedjük ezt meg. Szerintünk ez nem probléma, hiszen a legtöbb telefonbeszélgető amúgy is lejegyzésre kerül, a bankon belül is, miért nem lehet az ügyfélbeszélgetések mindegyikét rögzíteni, persze ha az ügyfél hozzájárul. Erről lehet tovább vitázni, persze. Van egy pont, és erre utaltunk, utaltak a fogyasztóvédelmi szervezetek, az a kérdés, hogy az, az ügyfelek tehát a fogy, a tanácsadás minőségére vonatkozó döntés kapcsán piros lapot kaptunk az ügyfelek saját értékelése tekintetében, különösen a magán ügyfelek esetében, persze az intézményi ügyfeleknél más a helyzet, de a magán ügyfeleknél kockázatosabb, hogyha, hogyha erre hagyatkozunk. Na, ezek volnának a lényegi pontok, amelyekről beszélni akartam, amelyeket legyeztem és amelyek ilyen pillanatban reflektálni tudtam, és persze majd megfelelő módosítókat is beterjesztünk, meglátjuk, mi sül ki belőle. Köszönöm, hogy meghallgattak. very much. And now uh, move on to other... Köszönöm szépen. Akkor most a többi hozzászólóra térnénk rá. Adi Mekar. Myself and Werner Langen, if there anybody else. Van-e még valaki, aki szeretne szólni? Jó, akkor Arlie szó. Well, as other speakers have said. Nos, ahogy a többiek is elmondták, tényleg fontos piac ez, és nagyon sok dolog merül fel, komplikált a dolog, és nagyon jó munkát végzett Markus ebben a témában. De azt gondolom, hogy sokan az OTF-ek problémája kapcsán fel akarják vetni, mert végül is eredetileg talán már egyszer döntöttünk erről, de azért meg kell még, hogy győzzenek, hogy miért kéne megváltoztatni a véleményünket. Markus azt mondta, hogy azért, mert ezek olyan termékek, amelyekre platformhoz, platformokhoz van szükség, de nem vagyok meggyőződve erről. Én szeretnék még tisztázást ebben a témában, és itt két szakértőhöz fordulnék a szakbizottságban, mert nekem nincs ehhez megfelelő szakértelmem, csak alapvető kérdéseket tudnék föltenni. Úgy gondolom, hogy négy védelmi rendszer van, ami már létezik. Az átláthatóság, a diszkriminatív mentesség, a hozzáférhetőség és a teljes piacfelügyelet. Ez volt a négy alap fontosságú dolog, amire azt mondtuk, hogy erre szükség van. És persze a fair szabályok kérdése, és megegyeztetünk abban is, ha ugyanolyan üzleti tevékenységről van szó, ugyanolyan szabályok vonatkoznak rá. Ezért nem igazán értem, és azért kapcsolódnék Kéhez, tehát nem igazán értem, hogy mivel, hogy miért van összehasonlítható szabályozás, mert nem igazán van megfelelő szabályozás az OTF kivételével, csak két védelem rendelkez, védelme rendelkezünk, szeretném tudni azt, hogy miért. És miért alacsonyabb szintű a piacfelügyelet? Mi, mi az oka ennek? Még mindig nem értem. Bár kész vagyok arra, hogy meggyőz Márkusz, és tudom azt is, hogy ennek milyen hatása lenne általánosságban a piacokra, az árképzésre, a hatékonyságra, stb. ezeket mind hallottuk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy többet kellene vitáznunk erről a témáról, mielőtt még a kategóriákra térnénk rá, még akkor is, hogyha csak kötvényekről és származtatott termékekről van szó. Mert megint csak úgy gondolom, hogy amikor a G20-aknak megfelelően szavaztunk, a végrehajtás a kereskedelmi származtatott termékek vonatkozásában, hogyha jól szabályozottak a helyszínek, nem mondhatjuk azt, hogy vannak olyan termékek, amiket viszont kevésbé szabályozott ö, ö, helyszíneken is ö, ö, alkalmazhatjuk. Az is aggaszt, hogyha egy új ö, helyszínt teremtünk, ami kevésbé szabályozott, és ö, úgy hallom, hogy ez így van, akkor azt mondják az MTF-ek, hogy jó, hát akkor OTF-ek legyenek, mert ez egy másik rendszer. Úgyhogy azért kérdezem ezeket, mert ugyan tudom, tudok rá válaszokat, de mielőtt megkapom a választ, jó lenne, hogyha tisztáznánk a kérdéseket, és Nyilván elgondolkodott ezen, úgyhogy várjuk a megoldásokat az eredeti bizottsági javaslat vonatkozásában ezen a területen. Azt hiszem, hogy a MIFID alapvetően fontos e, ezen szak, e, bizottság számára, és főleg a piac szabályozás szempontjából, mert ez egy átfogó keret. És pontosan ezért van az, hogy amiket már felvetettem. Felvetettem a piacával visszaélés szabályozás idején is, mert úgy gondoltam, hogy fel kellett vetnem ezeket. Olyan kérdések ezek, amelyek a túlkapásokra vonatkoznak, és a HFT kérdése, amely már több jelentésben is felmerült, a regulátorok is felvetették, és hát ez a magas frekvenciájú kereskedés terén általában felvetődik. Úgyhogy ezért akartam lenni biztos lenni abban, hogy legalább a MIFID-ben benne van. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy valahogy előtte kell járnunk a gyakorlatnak, és a nemzeti szakértőknek kell megvizsgálni a kérdéseket, hogy megvizsgálják, hogy mi van Amerikában, és szak, szakemberek bizottságával kellene ezt megvitatni. Nyilván jó lenne, hogyha foglalkoznánk ezzel, mint piaci túlkapással. Ami az adatok tárolását illeti. Ez rendkívül fontos, hogy rámutassunk, hogyha túlkapás van a piacon, és értem, hogy miért kell további kívánalom Németországban, tudom, hogy miért, ez hasznos dolog, de jó lenne, hogyha most nem gyengítenénk a már meglevőket, és ne lennének olyan opciók, amelyek azt jelentenék, hogy a regulátorok aztán nem rendelkeznek megfelelő információval, hogy felderítsék, hogy túlkapás történt-e. Tehát csak felbetettem volna ezt a kérdést, és megint csak értem, hogy miért akarunk további feltételeket szabni, de azok, akik már túlkapásokat fognak itt elkövetni, egyáltalán nem fogják a jegyzőkönyvbe ezeket feltüntetni, úgyhogy nehéz őket, nehéz rájuk mutatni. Ki is felvetette azt, amit végezetül szeretnék mondani, a beruházók védelme érdekében. Úgy gondolom, hogy általában csak a regulátorokat szoktuk meghallgatni, de a fogyasztókat is meg kellene ezen a téren hallgatnunk, akik, ők pedig egyértelműen fogalmaznak, úgy gondolják, hogy amikor a, a bizottság kutat, akkor e, e tud e, érdekellentétet teremteni. E, de nyilván a legjobb tanácsra volna szükség a fogyasztók számára, és úgy gondolom, hogy az a tanulmány, amit mi vizsgáltunk meg, gyakorlatilag azzal a hatással foglalkozott, amelyel a bizottság a tanácsra gyakorolhat, mármint a tanácsadásra. Úgy gondolom, hogy egyértelmű és jó módosítókra van szükség, és biztos vagyok benne, hogy együtt sikerül megtalálnunk ezeket, de hallgassuk meg a regulátorokat, azokat, akiknek már voltak ilyen gondjaik, és az Egyesült Királyságban bizony voltak ilyen jellegű befektetési csomagokkal kapcsolatban gondok, úgyhogy az EU szintű rendezése mindenképp szükség van, mert határokon átnyúló szolgáltatások is léteznek. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönet a jelentés készítőjének, mert lehetővé teszi, hogy a pénzpiacok ilyen óriási szabályozási rendszerébe jó alapon tekinthetünk be. És ahogy Robert Goebbels is elmondta, mm, csak néhány megjegyzésre térnék ki. De azt is, amire az első vitából megjegyeztem a MIFID-ről. Nos, Néha, amikor a pénzpiacokról beszélünk, akkor a józan ész elképzelései, az egyszerűsítés a jó útra terelhetnek minket. Tökéletesen egyetértek a jelentéskészítőjével, maximálisan el kell kerülni a derogációkat, mert ez billenti fel a szöveg egyensúlyát és ássa alá hatékonyságát. Viszont, ami a Vitzbörgi j tanácskozásából le kell vonnunk az átláthatóságból, hogy szükség van a szabályozásra a piac minden szegmensén. Ugyanis az átláthatóság, hát tudom, mindig ezt akarják, de azért óvatosan bánjunk vele. A kihívás bizony a pénzpiacokon jelenlevők szabályozása, és beleértve ezt az úgynevezett shadow banking systemet, az árnyék bankrendszert, amikor a különböző szegmensekkel foglalkozunk, és a pénzpiacok ingadozásáról beszélünk. Nos, ami a pontosabb aspektusait illeti a jelentésnek. Olismit azt mondta, hogy a beruházási szövegek előadója volt, én a pips hez fogok foglalkozni, és megteszek mindent annak érdekében, hogy ne ugyanolyan sorsa legyen, mint az övé, de úgy gondolom, hogy összességében kell néznünk az értékesítési feltételek definícióját, mert a horizontális szövegben valamilyen módon ez majd definiálásra kerül, és ennek nyilván lesznek következményei, beleértve azt a jelentést is, amit Olé készít, de az enyimet is. Úgy, hogy világosan kell már fogalmaznunk. Beruházó védelem. Nagyon sok esetben előfordul, hogy elfeledkezünk erről. A második megjegyzésem a közvetítők díjazása. Itt nem igazán tudom, hogy Keith Finburn hova szeretne kiukadni, de azt hiszem tényleg meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit javasol az Európai Bizottság. Ö, nagy hatással volt rám a bökkel való eszmecsere, amely arra mutat, hogy a legátláthatóbb közvetítők is, főleg ami a százalékos értékeket illeti a díjazásban, a függetlenek. Mert nagyon jól tudjuk, ha az ember egy bankhoz fordul egy beruházási céllal a pénzpiacon, akkor vannak ilyen kereszt finanszírozások, finanszírozások, amiket abszolút nem lehet átlátni, és ezeket külső finan- juttatásban kell a szolgáltatáson túl illetni, Úgyhogy azt gondolom, hogy a bizottsági javaslat következményeit nagyon meg kell vizsgálni, és annak a tanácsadásnak a realitását, amit a peruházó vagy a megtakarítást végző kap a különböző piaci aktoroktól, ami a delegált aktusokat illeti. Nos, láttam, hogy a MIF 2 mi történt, illetve a Solvability 2-vel, ahhoz, hogy a lehető legmagasabban definiáljunk. Az új komitológia semmit nem változtatott a dologban, tehát minél jobban definiálunk, annál jobb. Ami az adatok konszolidálását illeti. Én nagyon remélem, hogy jelentésében egy kicsit majd messzebb megy, vagy reméltem, hát a telefonbeszélgetések felvétele, hát most már jó lenne, nem komoly problémaként emlegetnénk ezt, amikor az ember fölveszi a telefont bármilyen szolgáltatás szempontjából, és azt mondják, azt mondja mindenki a vonal másik végén, hogy föl fogják venni a beszélgetést. Teljesen mindegy, hogy az ember mit akar venni, repülőjegyet, vagy a, akármit, ugyanez a helyzet a pénzügyi szolgáltatásokkal is. Viszont ahol a kicsit messzebb kell menni, az a pénzügyi termékek nyomon követhetősége. Ugyanis bizonyos fokig kereskedelmről van szó itt a pénzügyi termékek terén, amely bizony mögött a kullog a forgalmazás bizonyos szegmenseinek, és hát ennek semmi oka, főleg azért, mert a nemzetközi konkurencia is fenyeget minket, ugye a bizottság erre is figyelmeztetett, és az a benyomásom, hogy ez majd visszaüt, mert ugye nem arról van szó, hogy hol a profit, hanem ahol az ember több pénzt költ, ahol azt mondja, hogy jó, van egy kis pénzed, de hát mi nem működött, ez már kevésbé vonzó, de ugyanolyan fontos. Végezetül a poszteriói tiltása a termékeknek, hát meg kell ezt a rendelkezést mindenképpen tartanunk szerintem, erre szükség volt a válság során is, vagy szükség lett volna, ahol ideiglenesen fel kellett volna függeszteni bizonyos termékek kereskedelmét. A Svengigöl jelentésre térnék vissza, hogy az eszmának legyenek lehetőségei egy olyan védelmi rendszer kidolgozására, legyen az fogyasztóvédelmi, vagy akármilyen nevű, amely messzebb megy, és lehetővé teszi, hogy olyan prototípusokat dolgozunk ki a pénzügyi termékek területén, amelyeket nyilván ki kell próbálni, figyelni kell, mielőtt egy széles körű terítésre kerülne sor. A jelenlegi ezt a helyzet nem igazán a végleges a pénzügyi piacok ügynökségei számára, amely az európai tőke piacoknak megfelel, azok szintjének megfelel, teljes mértékben szegmentált tekintettel az általunk ismert válságra. Úgyhogy úgy gondolom, hogy én is fogok módosítókat beadni, hogy kicsit messzebb menjünk, annak érdekében, hogy a termékeket ki lehessen próbálni, mielőtt széles körben hozzá lehessen férni hozzájuk a piacon. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Én lettem volna a következő, de Bernál, tessék. Köszönöm. Markus Ferber két anyagában rengeteg munka van benne, és nagy dicséret illeti őt, hogy ezt a nagyon nehéz dossziét ilyen szépen összerakta. A magam néhány megjegyzésre korlátoznám hozzászólásomat, egyrészt a magas frekvenciájú kereskedésekről szólnék. A javasolt 500 millisekundumos határ, a fél másodperces határ, vagy a Swinburne által az jelentősebben javasolt szám, Nos, ne tévesszük szem elől, hogy a magas frekvenciájú kereskedelem bizonyos algoritmusok alapján önállósította magát, 98%-a az ügyeteknek törlésre kerül. Ez persze a likviditáshoz is hozzájárul. Sem, semmiféle reális értéket nem teremt, a likviditáshoz nem járul hozzá. Ez egy túlhajtott pénzügyi eszköz, amely erősíti a reálgazdaságtól való eltérítését a pénzügyi piacoknak. Nincs kész megoldásom ennek orvoslására, ám Markusnak javasoltam, hogy kicsit keményebben lépjen fel ez ellen, mert a pénzügyi eh, piac gyorsulása egy tény, és az átláthatóság és a megfelelő észszerű szabályozás erre is ki kell terjedjen. A második kérdés, éppen pont az, hogy a 39-es módosító a KKV-kkal való elbánást irányozza elő a szabályozás keretében. A bizottság 100 milliós mérleget javasolt határként, Markus Ferber a módosítójában a régóta érvényes definíciót újra felvetette a KKV-kre vonatkozóan. Az a foglalkoztatások számok alapján 50 milliós forgalom, illetve a mérleg 43 millió eurós mérleg. Ezzel, nem ezzel összefüggésben vannak aggájaim, hanem általában például a kutatási támogatás tekintetében a következő kutatási keretprogram vitája során is elhangzott az érv, hogy ennek a fogalomnak a 250 alkalmazottra való csökkentése nem indokolt, a kereskedelemben sem, ezért e korlátozó definícióval kapcsolatban fenntartásaim vannak, különösen egyes ágazatokra vonatkozóan újra kéne gondolni, hogy talán a bizottság javaslatát pontosíthatnánk más tényezőkkel is, meg a régi, még a Bangeman idejéből származó fogalmat ne kéne, eh, megtalálni kéne jelentősen módosítani. Ezen gondolkozzunk el. Aztán a, kereskedelem, a nyersanyag kapcsolatos gondolatok, itt is nagyon sokrétű vetülete van ennek. Göbelsz úr a kakaókereskedelmet említette. A 3,2 millió tonnás kakaó volt a, korábban a forgalom, most 70 millió. 20, meg 20-szorozódott a, az ára is ennek a terméknek. Hatalmas spekulációk indultak el, és minden nyersanyagpiaci elemzés azt mutatja végső soron, hogy a, a tényleges kereslet teljesen másképp hat az árakra, mint a spekuláció. Meg kell találni az arany középutat. Kluta, Klute úr dicsérő szavakat írt, üdvözlöm ezt, ám nem, ugyanakkor nem öntetjük ki a gyereket a fürdővízzel, erre is figyeljünk. A negyedik a kivételeket képező tételek ügye, itt az EMIA nézőpontját szeretném felvetni, helyén való ez, Ferber kollega is felvetette az EMIA által való szabályozást, mely a, a nem pénzügyi műveletekre, illetve a nem, regula, nem szabályozott helyekre vonatkozóan sajátságos feltételeket tartalmaz. Fontos, hogy tájékoztatás kikötelezettség valósuljon meg az EMEA-val kapcsolatban, erről kell vitatkozni majd még. A befektetők védelmét illetően azon kérdéssel kapcsolatban, hogy a vállalatokkal, illetve milyen differenciálás történjen a vállalatok kapcsán, az átláthatósági feltételek módosítása terén. Ehhez kapcsolódóan különféle lehetőségeket fogalmaztunk meg a nemzeti hatóságok és felügyeletek tekintetében, pozíciós meghatározások és korlátozások tekintetében. Kérdés, hogy ezek a vállalatok a nem mennyiben nem pénzügyinek tekinthetőek általánosságban, vagy az EMI a szabályozás összefüggésében milyen küszöbértékek és milyen alapok vehetők figyelembe az e a kapcsán. Ezeken el kell gondolkozni. Aztán a kivételt képező tételek, itt az EML e ügyében már emlékeztünk arra, hogy akkor is nagyon sokan akartak kivételi jogot szerezni maguknak. Azt is meg kell határozni, hogy a saját kereskedés és a melléktevékenységek köre hogyan kerül definiálásra. A bizottság egy javaslatot terjesztett be, a jelentéstevő ezt korlátozná. Erről is nyílt vitát kell tartanunk majd, mert nem lehet cél az, hogy ezzel az eszközzel, a MIFID-del azt, amit első sorban a pénzügyi piacokon és a pénzügyi eh, eszközökre vonatkozóan érvényesíteni akarunk, ezzel nem szabad a reál eh, gazdaságra még nagyobb terheket rónunk. Erről is beszélnünk kell. Aztán a definíció kérdése a pénzügyi piacokra vonatkozó, eszközökre vonatkozóan összefüggésében a fizikai határdős piacokkal összefüggésben, meg az energiapiacokkal kapcsolatban, ezek jól ismert kérdések a kérdést újra fel kell vetni, intenzíven meg kell vitatni a határidős, fizikailag teljesítendő ügyletek, nem pénzügyi eszközök, és itt a nyersanyagpiacokhoz való kapcsolódás lehetséges. Minden esetre, ha nemzetközi szabályozásra törekszünk, akkor meg kell nézzük más régiók hogyan gondoskodtak erről, és ha ott konkrét kivételek adódtak, tehát a fizikailag teljesített határidős ügyletek nem pénzügyi eszközökként kerültek szabályozásra máshol, mi erről legalábbis gondolkozunk azért el. A pozíciós limitek tekintetében a bizottság alternatív javaslatokat dolgozott ki, vagy position management, vagy position limits a megoldás. Ferber kollega position limits-re korlátozná ezt, erről is vitáznunk kell majd még, méghozzá kimerítő módon. Összességében tekintve nagyon jó javaslat ez, néhány módosításra szükség van, szerintem érdekelne az is, hogy hogyan alakul tovább a dolog a tanácsban, hogyha kemény vita alakul ki ezen kérdésekben a tanácsnál, ami várható, és nem szabad lebecsülnünk el lehetőségét, akkor azt javasolnám, hogy ahogy az MEA-nál, itt is a döntés után, a szakbizottság döntése után egy plenáris szavazást is tartsunk, anélkül, hogy jogalkotási végdöntés születne, így az egész parlament háttér támogatását élvezheti az előadó a tanácssal szemben a megfelelő időpontban. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Én vagyok az utolsó hozzászóló a témában. Azt hiszem, nagyjából azonról, azon dolgokról szeretnék én is beszélni, mint a többiek, úgyhogy próbálok, próbálom rövidre fogni. Vannak olyan esetek, ahol nem szabad diszkriminálnunk, viszont nagyon fontos a titkosság, nem csak OTF esetében, hanem a voice brokering esetében is. Kéhez hasonlóan, amikor Ali jelentéséről beszéltünk, akkor azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet definiálni azt a mennyiségű tőkét, amely a a kliens által vezetett aktivitáshoz kötődik, mert ugye elképzelhető, hogy egy, egy tranzakció esetében nincs egy-egy egyes megfelelés, sokszor kisebb részekre kell fölbontani egy, egy összeget. Hát meg kell meg kell vizsgálni, hogy mindig mindenki helyesen jár el, és nem illegálisan kérik például a mentességet, vagy bevezethetünk egy százalékarányt is, ami mindig érvényes, nem tudom. Elképzelhető, hogy az OTF esetén ez meg lesz, aztán ezt senki nem fogja felhasználni, ez nem lenne túl jó, de mindegy. Aztán befektetővédelem. A MIFID-ben ez elég meglepő, azt gondoltam, hogy erről lesz egy külön jogszabály, de hát nyilván kontinuumként kell vizsgálni ezt a folyamatot. Azt hiszem, hogy nagyon sok dolgot kéne nyilvánosságra hozni a befektetők részéről, nem csak év végén, hanem folyamatosan, illetve kezdeti adatokra is szükség van különböző díjazáshoz lehet ezt kötni. Szerintem elképzelhető az is, hogy egy kétszázalékos management, dí- management díjat vezetünk, ez nem olyan sok, és ez lehet, hogy jót tesz. Belgiumban, hogyha valaki jelzálló kölcsönt vesz fel, akkor pontosan tudja mindenki, hogy melyik hónapban mennyit fizet, mennyi ebből a kam kamat, mennyi ebből a tőkének a vissza, tőkéből történő visszafizetés. Ez nagyon hasznos, főleg akkor, hogyha valaki egy a kereskedelmi részről vizsgálja ezt. Aztán magas frekvenciájú kereskedelem, fontos, hogy az ember azt fizessék ki, amit fölhasznál. Nos, nem tudom, hogy a díjakat valóban érdemese megszabni. Annyi biztos csak a díjakról, hogy ezek nem lehetnek diszkriminatív jellegűek. Hogyha valaki két ügylettel él, akkor nyilván két díjat kell fizetnie, stb. stb. De ehhez képest még lehetnek plusz díjak is, hogy hogy ne ösztönözzük a magas frekvenciájú kereskedelmet de fontosnak tartom az is, hogy ezek ne legyenek diszkriminatív jellegűek. Csak úgy lehet megoldani a diszkriminatív, a diszkriminatív ellenességet, hogyha díjrendszert vezetünk be. Harmadik országok. Tanulhatunk korábbi munkánkból. A MIFID-del az a különbség, hogy itt nagyon sokféle befektetési termékről van szó. Korábban ugye infrastruktúráról volt egy jogszabály, de néhány közös dolog és van, néhány átfedés, itt sokkal inkább az EU befektetőkről van szó, de eredmény orientáltak vagyunk, nem szeretnénk, hogyha azokat is szabályozni kéne a harmadik országokban, feledő országokban, akiknek, ha nem milyenek a szabályok, mint a miénk, így aztán van már ezzel kapcsolatban korábbi munkák pozíciólimitek, Jelenleg elég kevés a piaci résztvevő, és nagyon fontos az, hogy tudjuk alkalmazkodni akkor is, hogy egy komoly piaci esemény következik be. Valamiféle mechanizmussal kell készülni a váratlan eseményekre például, vagy a, vagy a nagy változásokra, például a cornering -a. közvetlen hozzáférés harmadik országok esetében és több platformú hozzáférés esetében. Úgy gondolom, hogy a hozzáférésnek persze gyorsabbnak kell lenni. Nem lehet azokat azonban előnyben részesíteni, akik jobb hozzáférésben részt, jobb hozzáférést tudhatnak magukénak már eleve. Lehet, hogy a tiltás szó nem annyira elegáns, de elnézést tőle, de lehet, hogy ezt kell alkalmazni. Aztán a termékek. A beavatkozás lehetősége. Nos, a bonyolult esetekben ez végül is elképzelhető. A tranzakciós mapping, illetve a nyomon követő, azonosító eszközöket nagyon szeretem, CDO, a CDS és a repo, egy, ha egy csomagban van, akkor jó lenne, hogyha ezt első látásra meg lehetne állapítani, azonosítókat kötnék mindegyik termékhez, és hogyha az egyikből X-nél több, X-nek több az, nagyobb az aránya egy-egy csomagban, akkor lehet, hogy az ember megváltoztatja véleményét, és mégsem azt fogja megvásárolni. Úgyhogy nem kell túl bonyolítani a dolgok. Aztán államkötvények. Nos, ez mában a short selling javaslatot most, arról most folyik a véleményezés, és nem tudom, hogy ebből mi mire juthatunk, elképzelhető, hogy a kereskedelem előtti, tehát pre-trading mentesülésre, kivételre sor kerülhet, lehet, hogy ez megvalósítható, de hát meg kell várni, hogy a likviditásról is mondjanak valamit az eszmában. Körülbelül ennyit szerettem volna mondani. Ha lesz időm, akkor írok módosításokat is Hogyha valamelyik ötletem megnyerte a tetszésüket, akkor kérem használják. Tessék, Markus! Köszönöm először is köszönöm minden képviselőtársamnak, hogy részt vettek ebben a vitában, különösen az árnyék előadóknak, akiket már munkával bombáztam korábban is, hát, illetve bevontam a munkába. Nincs értelme minden témát újra számba venni, ám néhány pontra azért reflektálhatnánk reflektálnék. Magas frekvenciájú kereskedés. Én sem tudom, hogy, meg, hogy megfelelő megoldást találtam-e. Igyekeztem, mindig igyekeztek nekem is, engem is meggyőzni, hogy más eszközöket is lehetne alkalmazni. A következő napokban kell majd nyugodtan végigvizsgálni a lehetőségeket. A standardized minimum tick méretek, angolul mondom, németül nem tudom, hogy mondják, alternatíva e legkisebb időszaknak lehetne más is, az árnyékelődokkal végig kell majd ezt beszélnünk. Ami a díjstruktúrát illeti, én semmilyen díjat nem tettem be ebbe, mert ker- a tanácsban meglátjuk, hogy mit, hova jut a döntés, ám a díjstruktúra egyes tőzsdéken már alkalmazásra került, és modellként szolgálhat, szolgálnának ezek minden tőzsdére vonatkozóan. Ez semmi, semmi gonoszság nincs, működik ez már sok helyen. Ugyanez a helyzet a áru, határidős árupiacokkal. Nem akarok mélyebbre hatóan tárgyal beszélni erről. Ole jelezte, hát legalábbis én is legalább olyan nagyságrendben érzékelem ezeket, mint te. Különféle modellek érvényesülnek erre, én amerikai modellt elég közelről megvizsgáltam, ott a felügyelet és az üzemeltetővel is beszéltem, amikor tárgyaltam, Londonban is jártam, Robert, te is voltál az Eleminél, a, a londoni fémtősdénél, megnézted, hogy hogy működik a londoni fémtősde, és a squeezing módszertan működését, amely esetleg bekapcsolható volna. Többféle opció van, ezeket még finom hangolni kell, de a részletekbe menően, hát vigyáznunk kell, hogy ne fussunk ki a határidőből a fordításokkal és egyebet is beleszámolva. Ezért kell időben megtárgyalni ezeket. az OTS illeti, hogy a, jelen, a elnök asszony mondotta, az MTF-fel kapcsolatosan az a különbség, hogy nem diszkrecionális szabályozást kellene bevezetnünk, ugyanakkor többször elmondták, hogy különösen a standardizált termékekre vonatkozóan egy olyan kereskedési helyet kell létrehozni, amely tényszerűen működik már, de a MIFID világán kívül. Az alapgondolt az, hogy mindent a MIFID hatály alá hozzunk be. Ám erről Erlin, majd szívesen beszélgetek még veled erről. Talán sikerrel járunk abba, hogy meggyőzelek én téged, vagy te meggyőzöl engem. Korábban én is azt a tanácsodat követtem, hogy nincs szükség tojabb kategóriákra, ami a többi piacra vonatkozóan a speciális MTF kereskedésekkel kapcsolatban a hozzáférés a tőkepiacokhoz a kis vállalatok számára is biztosítandó, ám a, a bizottság nem mérleg főszegről beszél, hanem tőkésítésről a KKV-k meghatározásáért tekintetében. Kérdés, hogy ez a tőkésítési szint megfelelő, meghatározó ez. Lehet, hogy egy kis szék két alkalmazottal hatalmas forgalmat bonyolít, és mégis összeomlik. Aztán lehet, hogy egy, egy abszolút megbízható KKV 150 alkalmazottal működik, és abszolút kisvállalat mégsem esik be a kategóriába. Tehát e platform működtetésében a kérdés az, hogy miért van szükség arra, hogy egy külön KKV MTF-t hozzunk létre, és miért ne lehetne a standardizált piacokon a már most levő, működő eszközökkel élni. A likviditásra kell választatni, hogyha létrehozunk egy pótlogos platformot, akkor újabb likviditást kell rendelkezésre bocsátani, hogy a vonatkozó cégeket segítsük más tőkesítési formákkal, mint a vállalati hitelek formájában történik. Erről lehet vitatkozni persze, meg lehet fogalmazni e, ilyen gondolatokat is. De a KKV-k definícióját, illetően, illetve a KKV-k a piacok, pénzügyi piacokra való hozzáférését, illetően ezzel a kérdéssel még foglalkoznunk kell, ám a tőke, a rendelkezés álló tőke kell legyen a kérdés. Hogyha tehát a normál platformokon talán jobban hozzáfér a tőkéhez, mint hogyha egy, egy nisbe esik. Ami a kivételeket illeti, teljesen őszintén meg kell mondjam, nagyon megvizsgáltam az álláspontokat, sőt, nagyon sok megbeszélést folytattam olyan reálgazdaság képviselőivel. Van egy ágazat, aminek nagy gondjai vannak, egyetlen ágazatról van szó, és ez az ágazat a MIFID egyes esetében kapott arra lehetőséget egyáltalán, hogy üzleti modelleket fejleszen ki. Meg kell nézzük azt a kérdést, hogy a következőkben hogyan, merre fejlődik a dolog, és indokolható-e az, hogy ez az ágazat ne a MIFID hatály alatt működjön, hiszen nyíltan meg kell mondanom, megkérdeztem az érintetteket, mi a különbség egy részvény, egy részvény opció, egy határidős termék, illetve egy bizonyos időben leszállítandó elektromos árammennyiség között. Az egyik rendszerreleváns, a másik rendszerreleváns mondották, ez a különbség ám egy csomó minden eszembe jutott. Például a kakaószállítás vajon rendszerreleváns-e? Hát nem. Ha a kakaó piac szomlik, hát az engem a csokoládé evés nem érdekel, de a rendszer relevanciája megvan azért annak is. Tehát nem lehet ez a kritérium. Ezért gondolom az, hogy további érveket kellene felsorakoztatni. Ilyet nem láttam, legalábbis olyat, ami nagyon meggyőzőnek tűnne számomra. Aztán még egy téma, a fogyasztó, illetve a befektetővédelem. Hogyha egy tagállam az Európai Unióban nagyon előre szaladt ebben, előre menetelt, van egy tagállam, egy nagy sziget, ugye, az illető tagállam, amely ez év végére minden formáját a közvetett kifizetésnek, közvetett javadalmazásnak tilt majd. Erről lehet beszélni, hogy ez a megfelelő modelle az egész Európai Unió számára. Én egy kicsit szkeptikus vagyok, mert ez egy az ország teljesen más tradíciót követ, például a fogyasztó vagy a befektetővédelem terén is, mint az Európai Unió kontinentális része. Ezért gondolom azt, hogy végső soron itt egy irányelvről van szó, nem rendeletről. Itt a tagállamnak megvan az lehetősége a dolgok megszervezésre, a lényeg az, hogy a minőség megvalósuljon. Az, hogy az átláthatóság érvényesüljön, Berez hogy éppen erről állapodtunk meg, hiszen a prepszek nagyon fontos tényezőt játsz, tényezők a a átláthatóságban, ám a PRIPS nem oldja meg azt a problémát, amelyet a MIFED nem tud megoldani, ha nem koherensek a témák. Tehát egy sor olyan interfész van a többi jogszabályjal, amelyet egyeztetnek kell, amelyet össze kell hangolni. Tehát, hogyha a, a, a átláthatóság irányába haladunk tovább, akkor remélem, hogy a többi jogszabályi szöveg is e, átdolgozásra kerül a következő hónapokban ugyanezen irányban, tehát egy olyan fogyasztóvédelmi valósul meg, amely majd tükröződik a még nem elkészült bizottsági javaslatokban is és így egy teljesen teljes körű piaci átláthatóság és a befektető teljes körű tájékoztatása is megvalósul. A befektető védelem jelenleg inkább bankvédelemé degenerálódott, mondják sokan. Én is a, megéltem ezt. Engem a saját bankom magas kockázatú, kockázatú elfogadású ügyfélként sorol be, holott én ezt nem akarom. Ebből is látszik, hogy a, fogy- a befektetővédelem nem bankvédelmet kell jelentsem. Tehát egy olyan módon osztályoznak, sorolnak be engem, osztanak be engem, amely, hát én is ismerek, én is tudok. Akár a veszteségek esetén is ezzel is van mit finomítanunk tehát ezen a szabályon is. Ami a jövő stratégiát illeti, csak azt arról tudok beszélni, hogy a tanács tovább messze nincs olyan messze, mint mi. A Dán elnökség kicsit fokozta most ugyan a tempót, a tanács munkacsoportjának ütemezését illetően, ám még nem tartanak annál a olyan részletes vitánál, mint mi, hál' Istennek a szakbizottságban. Tehát meg kell várjuk a tanács ban, ahogy alakulnak a dolgok. Jövő héten Cipruson járok, majd nem nyaralni, hanem a következő elnökséggel tárgyalandó, és egy delegáció az Econból részt vesz majd ezen. Nyilvánvalóan megvitatásra kerül az is, milyen menetrendet terveznek a ciprusiak a MIFID és a MIFID témájában. A célom az, hogy a jogalkotási munka ez év végére lezáruljon, és így módon a kötelezettségeket melyeket a tagállamok, a G20-akba tartozó tagállamok a Pittsburghi vállalások szerint végre kell hajtsanak, végrehajtatóak legyenek. A tanács részéről is kell ehhez persze megfelelő lelkesedés, előre kell vinni a jogalkotás ügyét. Mi a parlament abban a helyzetben kell legyünk, hogy a hangsúlyokat el kell tudjuk helyezni, és a stratégiák fő vonalait lehetőleg minden korábbi döntések révén ki kell alakítsuk itt a szakbizottságban, és aztán a plenárisan is, hogy világos ügyle, ügyle, üzenetet tudjuk megfogalmazni a tanács címére, és az európai állampolgárok címére is, hiszen ezért vagyunk itt végső soron. Köszönöm. Thank you very much. Uh, all those going to Cyprus seem to be wearing orange today. Um, Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy minden rendben van. Május 10-e a határidő a módosító indítványok beadására, és be tudom jelenteni, hogy a piaci visszakapásokkal kapcsolatos határidő is 10-e, nem 8-a. Úgyhogy mindkét jelentéshez lehet módosítani indítványokat. Eh, június 18-19-én elemezünk, és július 9-10-én szeretnénk szavazni, hogy szeptemberben a plenárisra mehessünk. Köszönöm szépen. A mai munkát lezárom, de természetesen holnap reggel is dolgozunk. Köszönöm.